és uraim! Üdvözlök mindenkit! Nem egészen pontosan, de majdnem. Kezdünk a napi renddel. Itt ma délelőtt valamennyiüknek elküldtük időben a meghívókat. Van-e megjegyzés hozzáfűzni valójuk a napi rendhez? Ezzel el is fogadtuk a napi rendet a második napirendi pont az elnök közleményeit jelenti előadók és árnyék előadók, a kollégák, tehát a COP17-tel kapcsolatban konszenzusra jutottak, itt az állásfoglalásban a szöveg most megszületett, és a Környezetvédelmi Bizottságnak el is küldték. Ezzel a dolog világos. felhívták a figyelmet arra, hogy hiba ne legyen, ne történjen hiba. Hivatalosan az egyebek alatt majd a végén döntést kell hoznunk arról, hogy az, amit az előadók és az árnyék előadók megtárgyaltak, az hivatalosan a szakbizottság döntése legyen. A COP17-esnél az egyszerűsített eljárással dolgoztunk, ezért ez napirendre kerül, még elfelejtettem, bocsánatot kérek, így kezeljük. Akkor van-e a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban bármi megjegyzésük? Megtanulták rendesen kívülről, ahogy kell. És ezzel el is jutunk a negyedik napi rendi ponthoz. Az Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökségről van szó, az Enisa Chichester úrnak. Meg is adom a szót, mivel ő a jelentéstevő. Charles. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, az Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökségről beszélünk. Nyilván emlékeznek még arra, hogy magát az ügynökséget elég régen hozták létre a 2000-es évek elején. És a mandátumot kibővítettük az elmúlt parlamenti ciklusban, méghozzá 2008-ban, és idén megint csak kibővítettük a meglévő ügynökség mandátumát, annak érdekében, hogy legyen időnk, hogy a bizottság érdemi javaslatait végig gondoljuk, arra vonatkozóan, hogy a mandátumot, az ügynökség mandátumát újra fogalmazzuk. Van egy alapvető kérdésünk mindenek előtt, és ez az alapvető kérdés, ez az alapkérdés az, hogy megmaradjon-e az ügynökség. Van-e célja, és kiegészítő kérdésként, és ez a választól függ, hogy az ügynökség hogyan folytató, folytassa a munkáját. Készítettünk egy tanulmányt, Júliusban kaptuk ezt meg. Meghallgatás is volt a szakbizottságban, hogy megvitassuk, meghallgassuk, hogyan dolgozik az ügynökség, milyen előnyei vannak, milyen érdemei vannak, illetőleg milyen lehetséges módosításokra van szükség. Ezeknek az eredményeként arra a következtetése jutottunk, igen, szükség van az ügynökségre, folytatni kell a munkát, de nem ugyanabban a formában, ahogyan napjainkban ez fennáll. Miért nem ugyanabban a formában? Azért, mert alapvető menedzsment kérdések, célok vannak, alapvető műveleti témák merülnek fel, amelyek nem kielégítőek. Ezért aztán módosítanunk kell a mandátumot egy eh, erőteljesebb menedzsment struktúrára van szükség, világosabbá kell tenni a specifikációkat, eh, a világosabbá kell tenni a feladatokat, és javaslatokat kell készíteni arra nézve, hogy hogyan tudjuk a hatékonyságát növelni. Adnék erre egy példát, hogy milyen nehézségek merülnek fel az ügynökségnél. Mint egy 60-70 emberrel dolgoznak, ha a túlnyomó többségük adminisztratív munkát végez akik a tényleges munkát végzik, a kompjútereken, a biztonságokon, tehát a high-tech-kel foglalkozó személyzet, néhány embert jelent összességében. Ezeknek aztán egész Európában kell utazgatniuk, hogy találkoznak a tagállami kollégáikkal, hogy hálózatokat alakítsanak ki, egy hálózati ügynökségről beszélünk, ugye kont, kapcsolatot keresnek, egy kapcsolati hálót kell kialakítaniuk, ez világos, egymással beszélniük kell ennek érdekében, és annak ellenére, hogy az információ korát érjük, a széles sávú e-mail korát érjük, videokonferenciát is lehet tartani, de azért valljuk meg, hogy a személyes találkozást nem lehet csak úgy pótolni. Hát vegyük itt a szakbizottsági ülést, mindenki lehetne otthon is tulajdonképpen. Egy Skype kamera előtt, Skype komputer előtt, és így is tárgyalhatnánk egymással. Nem hiszem, hogy túl hatékony lenne. Vagyis utazni még mindig kell. Pillanatnyilag nézzük csak meg, hogy hol van a székhelyenek az ügynökségnek. Nagyon sokat kell utazni emiatt, és az elég sok gondot okoz. Ezt kiemeljük egyébként a jelentésben is, amit mi készítettünk. Tehát egy csomó idő azzal megy el, hogy találkozzanak egymással a kollégák. Ja megnéztük, azt mondtuk, hogy tehát maradjon az ügynökség, megnéztük utána a feladatokat és a menedzsment struktúrát. Szóval egy 120 módosító született az én tervezetemhez képest. Többek között azt javasolják, hogy hozzanak létre egy, eh, egy végrehajtó testületet, a főigazgató mellett és a menedzsment testület mellett, az igazgatóság mellett. És az ügynökség meglehetősen nehéz feladatokkal szembesül. Egyrészt ugye információkat kell gyűjtenie a hálózatbiztonságról, az információbiztonságról, ennek valamennyi aspektusát érintve, és egy olyan korban kell ezt tennie, amikor egyre inkább a politikai napirendre kerül a kiberbiztonság, és természetesen nem sértheti meg a tagállami ügynökségek, nem korlátozhatja a tagállami ilyen jellegű ügynökségek tevékenységét. Az ügy, ügynökségnek természetesen koordináló szerepe is van, kapcsolattartó szerepe van a biztonsági szervekkel, a CERT-tel, a különböző tagállamok számítástechnikai katasztrófa elhető csoportjaival, legalábbis a nagyobb tagállamokban, és meg kell osztani a legjobb gyakorlatokat, az információkat valamennyi tagállammal. Ez egy alapvető szerepe szerepet kell játszani a kapcsolattartásban harmadik államok felé is természetesen, harmadik államok testületei felé ugyanazon a területen, hiszen ez a tevékenység abszolút globalizált területe a cyberbiztonság. Fontos szerepet kell tehát játszani ezen a területen is egy ilyen ügynökségnek. Ennek aztán következménye, hogy módosításokra van szükség a helyzetüket illetően. Az egyik, talán a legvitatottabb módosítás, hogy nézzük meg az ügynökségnek hol a székhelye. Mert Heraklion, kedves kollégák, nagyon kellemes hely, voltam is, jártam is ott. Elég sokáig tartott oda jutni és visszajutni is. Sokáig tartott, ez nem túl gyakorlatias megoldása nyáron, amikor még viszonylag sok gép közlekedik, repülőgép közlekedik arra felé, hogy Görögország egy területén elhelyezni az ügynökséget, hát kérdéses. És rengeteg módosító érkezett, mit mondtam. Szimbolikusan egy ügynökség létrehozásáról is beszélünk, ezért aztán új nevet is kéne adni neki. A tervezetben az is szerepel, hogy Junize lenne ez az új név. Unióról szoktak beszélni a kollégák, Európa helyett sokszor, az Unión. Aztán egy szimbolikusabb rövidítés, a UNISA természetesen egy új hálózat és információbiztonsági ügynökség lenne az új. Itt azt jelenti az európai, az EU rövidítés is szerepelne. Ez egy szimbolikus jelentőségű dolog. A módosítás lényege az, hogy Brüsszelbe kerülne a székhelye ennek az ügynökségnek. Abból indulunk ki, hogy nem leszek népszerű Görögországban ezen javaslatom alapján, és minden, amit ö, ö, el tudok mondani, van elég széles vállam, hogy elviselném ezt a terhet, Görögországnak van problémája bőven, de a görög hatóságnak is el kell ismerniük a jelenlegi megállapodás a helyszínre vonatkozóan, a székhelyre vonatkozóan nem kielégítő, vagyis változtatásra van szükség. Én a legradikálisabb módosítást javaslom. Mások mondjuk egy kevésbé radikális megoldást is el tudnak képzelni valahol a kettő között. Mindegy. A változtatásra szükség van, mert hatékonyabbá kell tenni. Nem tehetjük lehetővé, hogy túl sokat töltsenek reptéreken az emberek, és ne komputerek előtt legyenek, illetőleg, ami még fontosabb, hogy ne egymással tárgyaljanak a kollégáikkal. Remélem, hogy a kollégák, amikor megnézik a tervezetet részletesen, és megnézik, hogy mit is javaslunk, arra vonatkozott, az érintettek bevonására vonatkozottan az új végrehajtó testülete. És a főigazgató személye. Más ügynökségek gyakorlatát figyelembe véve elmondhatjuk, hogy ki kell bővíteni az ügynökség lehetőségeit és a főigazgató lehetőségeit, arra nézve, hogy ide jöjjön a parlamentbe és beszámoljon nekünk, és tárgyaljon velünk, és felhasználjon bennünket arra, hogy jobban meghallják a hangját. Arra nézve, hogy mit tesznek, és mit kellene tenniük. Abban bízom, sőt, biztos vagyok abban, hogy ez provokatív is lesz, de abban bízom jobban mondva, hogy pozitív vita alakul ki az ügynökség szerepét és működését illetően. Hogyha itt nem tudunk elmozdulni a hatékonyság témájában mindenek előtt, ami a műveleti tevékenységet illeti és a székhelyet illetően, akkor vissza kell térnünk az első alapkérdéshez. A görög hatóságnál dolgozó barátainknak azt mondom, akik tényleg nem akarnak változtatást, ha nincs változás, akkor 2013. szeptemberében vége az ügynökségnek. És én azt gondolom, hogy van szerepe az ügynökségnek, és ezt ne tegyük lehetővé, hogy ne vezessen a munkánk ide. Köszönöm. Köszönöm szépen, vannak első hozzászólások. Nagyon sűrű a napirendünk, ezt azért megjegyzésként szeretném elmondani, és ügyelni fogok, hogy valamennyi pontra kellő idő jusson. A tervek szerint időben szeretnénk végezni. Krisztián Éle árnyék előadóként az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Tegnap más kollégákkal, Tikao kolléga is jelen volt, másokat is láttam ott. Tehát tegnap a Libével együtt egy nagy meghallgatást szerveztünk a Cyber Security, az kiberbiztonság témájában. Az egyik legnagyobb benyomást keltő dolog, és egyértelmű eredményt jelentett egy egykori hackertől azt kérdezték, aki egy elismert vezető szakértője ennek a területnek, hogy mi a perspektíva, az eddigi intézkedések segítettek a tagállamoknak, hogy sikerült-e a bűnözést visszaszorítani, még állami bűnözés is van ezen a területen, azt mondta a válasz tulajdonképpen a cybercrime üzleti modellje és ezt az üzleti modellt alacsony kockázat, magas nyereség szóval írta le. A tegnapi rendezvény megint lámutatott arra, hogy milyen dimenzióból kell kiindulnunk. Ez egy állami fenyegetést jelent. Az aszimmetrikus küzdelmet határozza meg újra, az aszimmetrikus fellépést jelenti. Még a tagállamoknál is láttuk ezt, hogy megtámadták ilyen módon őket. Olyan dimenzióban, még Európában nem láttuk, ahogyan Koreában láthattuk, ahol a koreai pénzpiacot támadták meg, és egy héten keresztül nem voltak pénzügyi tranzakciók a koreai tőzsdén. Abból indulunk ki, hogy harmadik felek, vagyis államok a cyber war, a kiberháború témáját használták ki, hogy egyfajta aszimmetrikus harcot kezdjenek, és láttuk, hogy érett gazdaságokban ez mit jelentene. Hmm, egyelőre csak becslések vannak, de 250 milliárd eurós veszteségről is szó van a kiberbűnözés miatt és megtudhattuk, hogy a teljes cybercrime számítógépes bűnözés mintegy 70%-a egyáltalán nem is kerül feljelentés alá. Az Eurojustna francia vizsgálóbíró elmondta, hogy az ügyészek tulajdonképpen nagyon feltételesen rendelkeznek elő ismerettel ezen a területen, hogy a jogi keret nem kielégítő, hogy hiányoznak az eszközök és elleneszközök, hogy úgy mondjam, hogy gyakorlatilag módon foglalkozunk a témával. Tehát ha megnézzük, hogy milyen dimenziójú problémával találkozunk itt, akkor egyértelműen ki kell jelentenünk, hogy Egyenlőre Európának nincsen strukturális válasza erre, dolgozunk ezen, de nincsen EU számítógépes bűnözési stratégiánk ezen kívül széttöredezett struktúráink vannak, és el kell, hogy mondjam, a probléma dimenzióját tekintve az Enizát tulajdonképpen be kéne zárni ma. Mert eh, számos oka van ennek egyébként, mindenek előtt a tagállamoknál keresendők az okok. Én is jelen voltam akkoriban, árnyék előadó voltam, amikor is gyakorlatilag kompromisszum született a tagállamok között. A nagyobb tagállamok nem is akartak Enizát, más tagállamok pedig egy európai intézményt szerettek volna, azonban olyat, amely támogatást tud nyújtani ahhoz, hogy a tagállamok kialakítsák a saját struktúráikat. Vagyis alapvetően hatalmas problémánk van, és erre egy európai kompromisszum született, egy nehézkes európai kompromisszum volt ez. Ezt meg kell változtatnunk. Azt láthattuk, hogy a kibocsátás kereskedelmi platform teljes összeomlásával egy központi európai politikai eszköz vált a szervezett bűnözés, a legnagyobb bankrablás áldozatává vált, hogy úgy mondjam, a bankrablások 99%-át Európában feltárják, de az ETC-nél, a platformnál nem tudjuk, hogy 40 millió euró hova tűnt, hogy hogy tűnt el. Semmilyen magyarázat nincs rá. Ez egy sikeres bankrablás volt, és tulajdonképpen senki sem foglalkozik igazán vele. És hogy visszatérjek a témánkhoz, azt az energikus fellépést, amit Chichester kolléga mutatott, támogatni szeretném. Egy hatékonyabb Enizára van szükség, olyan enizára van szükség, amelyik sokkal inkább részese a horizontális struktúráknak. Mit is értek ez alatt? Az Europolnál vannak kapacitásaink, ezt hálózatba kell kötni az Enizával, saját kutatói struktúráink vannak, mint a GRC esetében is, mint egy 300 emberrel, akik internetbiztonsággal foglalkoznak, például az amerikaiakkal is tárgyalnak, és az Enizával semmiféle cseréjük nincsen. Van kutatóprogramunk is, 200 millió eurót kívánunk költeni a következő két évben, és csak a parlament rákérdezésére került be a vezetőtestületbe az ENISA, és a, az IT biztonság tervezését, kialakítását az ENISA nélkül határozták meg sokáig. Pillanatilag egy nincsen kötelező előírása a bizottságra nézve, hogy jogalkotói tevékenysége során, vagy IT security tevékenysége során megkérdezze ezt az ügynökséget, és a gyakorlatban nem is mindig kérdezik meg. Vagyis abszolút itt az ideje annak, hogy hatékonyabb struktúrákat alakítsunk ki, és ez azt is jelenti, hogy kifejezetten támogatom a bizottság első javaslatát, ezt most ki kell bővíteni, valamennyi frakciónak voltak módosításai, frakciókon átnyúlva kell megállapodnunk, hogy legyen egy új egynökség, vagy az enizát tesszük hatékonyabbá, szélesebb körövé, sokkal jobb személyzeti ellátással, ezt el kell döntenünk, mert különben a cybercrime, a számítógépes bűnözés realitásának nem teszünk eleget nevetségesével, mint Tikhavó kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Csicseszter úrnak én is köszönetet mondanak, de természetesen Éler úrnak is, illetőleg a többi árnyék előadónak is Lambert asszony úrnak, hiszen nagyon kooperatív hangulatban tudunk dolgozni ezen az ügynökségen. A szocialisták és demokraták frakciója támogatja, hogy legyen egy erős ügynökség kibővített mandátummal, egy olyan ügynökség, amely megfelelő hatáskerekkel rendelkezik a műveleti területen, de a nemzetközi együttműködés területén is. Ezért gondolom, hogy az első dolog, amit tennünk kellene, az első gondolat, amit támogatnunk kellene, az az, hogy az ügynökség mandátumát kibővítjük. Tehát egy korlátlan mandátumról beszélnénk. Bizonyos IT szakértők, információtechnológiai szakértők hát nem igazán vonzottak az Enizához, már csak azért sem, mert meglehetősen korlátozott a mandátuma. És hosszú távú karrierre nem számíthatnak egy ilyen korlátozott hatáskörű ügynökségnél a szakértők, vagyis erősen támogatnunk kellene egy erős, hatékonyabb ügynökség kialakítását, aminek nincs korlátozva a mandátuma. Azt is gondolom, szükség van arra, hogy az Európai Ügynökség a számítógépes bűnözésre egy stratégiát alakítson ki. Ez legyen hatékony, erős, különböző intézményeket bevonva európai szinten, de a tagállami szinten is. Azt is gondolom egyébként, hogy szükség van arra, hogy az ENISA személyzetet, főleg IT profik alkossák. Ezért azt kéne kijelentenünk, hogy az adminisztratív személyzetet maximalizálni kellene 40%-ban, ami azt jelenti másrészt, hogy a foglalkoztatottak 60%-a tényleg azzal foglalkozon, ami a feladata, hogy fellépjen a számítógépes bűnözés ellen. Mi nem támogatjuk a névváltoztatást egyébként, újra és újra az következik be, hogyha egy intézmény nevét, cég nevét megváltoztatjuk, akkor fennáll a veszélye annak, hogy piaci részesedést vezet egy cég, a piacon így van, vagy hát nem tudatosul a közvéleményben, hogy kiről is van szó. Azt gondoljuk, hogy az Európai Unió tartson ki a név mellett. Valamikor úgy döntöttük, hogy létrehozzuk ezt az ügynökséget, és ilyen névvel, akkor tartsuk meg az ügynökséget ugyanazzal a névvel, de természetesen erőteljesebb hatáskörre van szükség számára. Nem értünk egyet azzal, hogy elmenjen az ügynökség Görögországból. Azt gondoljuk, valamennyi tagállamnak kell valamilyen végrehajtó ügynökség, legalábbis a székhelye legyen ott, minden tagállamban kellene egy ilyen. Igazából nem értem, miért lehet a környezetvédelmi ügynökséget Dániába helyezni, és az Eniza miért nem maradhat ugyanakkor Görögországban. Vagyis nem támogatjuk a Görögországból való elköltözést. Természetesen teljesítménykritériumokat meghatározhatunk, az világos, de nem értünk egyet azzal, hogy el kell költözni. A parlamentnek is három napot kellene az igazgatóságba jelölnie. Az ügynökség céljai és feladatai egészítsék ki a tagállami tevékenységet a cyberbiztonság területén, és támogassák egymást, és ez az ügynökség támogassa a többi ügynökséget is a számítógépes biztonság területen és a tagállamoknak segítsenek, hogy reagáljanak az IT eseményekre. A szert csapatokat, tímeket is támogatni kell, és partneri viszonyt kell kialakítani a magánszféra, a kutatók és az állami szféra között. Egyelőre most itt abba hagyom, de szeretném elmondani, az IT biztonság rendkívül fontos már most is, és a jövőben is nagyon fontos lesz. Ezért gondolom úgy, hogy egy nagyon alapos, megbízható stratégiára van szükség a kiberbiztonság területén, és egy erős ügynökség kell ehhez, egy kibővített mandátummal, amelynek nincs időkorlátja, és nagyon fontos, hogy Görögországban maradjon. A kérdésekre válaszol annyit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még két árnyék jelentéstevőnk van, és már hatan kértek szót. Kérem, hogy mindenki kicsit figyeljen oda az időre, még sok más pont is van a napi rendünkön. Valéa asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék a jelentés készítőjének, Csicseszter úrnak köszönetet mondani, hogy elvégezte ezt a munkát, és rá szeretnék mutatni arra, hogy nagyon érdekes volt az jelentés készítők ülése, és gyümölcsöző is. Ami a módosító indítványokat illeti, hát több ilyen ülésre van szükség ahhoz, hogy egyeztethessük álláspontjainkat. Úgy gondolom, hogy ez fontos is, hiszen ennek a jelentésnek erőteljes jelzést kell közvetíteni a parlament részéről arról, hogy hogyan is gondoljuk ennek az ügynökségnek a sorsát. Nos, ami a helyszínt illeti, szerintem ez nem olyan fontos most, legalábbis nem ezzel kellene most foglalkoznunk, de azért figyelembe kell venni ezt is, ennek megvan az alapja. Persze a parlament nem véleményezheti ezt a választást, tiszteletbe kell tartani a szerződésben foglaltakat, viszont nyomást gyakorolhat a tanácsra, hogy újra vitassák az ügynökség helyszínét. Nos, ami az Enisza mandátumát illeti, az árnyék jelentős készítők többsége azt támogatja, hogy állandó mandátuma legyen az ügynökségnek, és Véleményen szerint ennek nyilvánvaló előnyei is vannak, hiszen megteremti annak a lehetőségét, hogy megfelelő karrierje lehessen a munkatársaknak itt, megvan a folytonosság, többletértéket képvisel az ügynökségnél való munka, úgyhogy mindenképpen az állandó mandátumot támogatnám. Ami a biztonságot illeti, Nyilván új kompetenciaterületei is vannak az ügynökségnek, az új mandátuma, sok oka van ennek, a kollégáim már néhányat kiemeltek ebből. De nem hiszem, hogy az ügynökségnek operatív feladatokat kellene ellátnia, vagy belefolyni a védelme kérdésekbe. Ugyan hasznos lehet a szerepe, ha felveszi a kapcsolatot az ezzel foglalkozó ügynökségekkel, illetve rámutat a problémákra a kibervilágban. A harmadik országok, illetve a nemzetközi szervezetek is ehhez az ügynökséghez ö, fordulhatnának, bár ha csak ez az egyetlen egy ö, ö, kontaktpont lenne, akkor ez aláásná az eddigi munkát, tehát nem ez a cél. Ami az adatvédelmet illeti, úgy gondolom, hogy az nemzetek, nemzeti adatokat, illetve a személyi adatokat kellene összefoglalnia, ahogyan ezt a bizottság is javasolta. Kezdeményezhet, ami a véleményeket illeti, megfogalmazhatná ezeket, és az elemzéseket is elvégezhetné, nem pedig a tagállamoktól vagy a bizottságtól kérné őket. Végezetül annyit szeretnék még elmondani, hogy zenésze számára ez fordulópont. Nem szeretném, hogyha olyan ügynökséget tartanánk fenn, amely nem rendelkezik megfelelő eszközökkel. Ha komolyan gondoljuk, akkor a szükséges eszközöket biztosítani is kell, amelyre szüksége van az ilyen ügynökségeknek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, a szót. Szeretnék köszönetet mondani a többi hozzászólónak ezért a kiváló munkáért és elkötelezettségért, amelyet felvállaltak eh, ezzel a témával kapcsolatban. Elnök úr, hiszem, illetve Elégedett vagyok azzal, ami elhangzott, főleg azzal, amit Tikáó asszony mondott. Tökéletesen egyetértek önnel. Még egyszer elmondanám, hogy ami minket illet, mivel azt szeretnénk, hogyha az ENISZA feladata kiterjedne más területekre is, nem igazán ér, látom be, hogy miért kellene megváltoztatni a nevét, ha csak nem valami mást akarunk ezzel elérni, bár nem igazán látom, hogy mi lenne ez, és miért lenne erre szükség. Az Enisát operatív szempontból tekintjük, és színek vanon ügynökségnek a többiekkel kapcsolatban. De szeretném, hogyha állandó lenne a mandátuma, mert ha nem így lenne, akkor csak, és ha csak 5-7 évig működne, akkor ideiglenes státuszt ö, képviselne az ott folyó munka szempontjából. És ö, az ottani munkatársak is így éreznének. Úgyhogy ezen okoknál fogva azt javasolnánk, hogy állandó jelleget kölcsönözzünk mandátumának. Egyébként, ami a helyszín változtatását illeti, egyáltalán nem értek egyet. ha Európa felét vagy kétharmadát kizárjuk ebből, akkor igaz kellene, hogy legyen ez az összes többi ügynökségre is. Úgyhogy maradjon csak Görögországban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Meghallgattuk az összes árnyékjelentéstevőt, és még hatan kértek szót. Kérek mindenkit, vagy azt javaslom, hogy kettő percre korlátozzuk a hozzászólási időt, így talán sikerül betartani az időt. Szeretném, ha eh, mindenkinek egyenlő esélyelnek. Castilla asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, ígérem. Nem kívánom megismételni azokat az érveket, amelyeket már a kollégák elmondtak. Benyújtottunk módosító indítványokat, majd lesz lehetőségünk arra, hogy megvitassuk a módosító indítványokat. Szerintem egy fő célt kell követnünk, ez pedig az, hogy valóban hatékonyan működjön az ügynökség. A világ, az információ és kommunikációs technológia világa alapvetően megváltozott, mióta létrehoztuk az ügynökséget. És éppen ezért ma egyszerűen egy update-re van szükség, aktualizál, aktualizálnunk kell a mandátumot. Ez nem az ügynökség működésének a hiányosságai miatt van, hanem egyszerűen az idők megváltoztak, és más feladatokra kell most az ügynökséget ellátnia, mint akkor, amikor elkezdte működését. Szerintem a székhely kérdését nem szabad így a vita középpontjába helyezni. Nem ez a döntő. Ez ugyanis egy nagyon érzelmekkel is túlfűtött kérdéskör. És um, az a véleményem, hogy mindenképpen kell, hogy Brüsszelben is legyen az ügynökségnek egy állandó irodája, és így tudnánk erősíteni a működés hatékonyságát, azt, hogy jobb legyen az együttműködés a többi szereplővel, a tagállamok bankokkal. Nem csak az ügynökség számára lenne ez fontos, tehát mindenképpen az ügynökségnek is jó lenne, ha marad is Görögországban, hogy legyen egy állandó irodája Brüsszelben. Szerintem ez lenne a megoldás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hetzog Karász. Én is megpróbálok rövid lenni, de nem biztos, hogy sikerül. Meghallgattam az előttem szóló kollégákat. Azzal kezdeném, hogy szerintem az ENISZA az egyik legkisebb EU ügynökség. Mintegy 60-an dolgoznak az ENISZA-nál, költségvetése pedig évi 80 millió euró száz milliókat is el lehetne költeni a kiber bűnözés elleni küzdelemre. Azt hiszem, hogy az internetes bűnözésének nagyon nagy a nemzetközi jelentősége, és nagyon meglepődve hallottam azokat a véleményeket, hogy egy ilyen szervezet hogyan működjön, tehát ilyen szervezetek, melynek feladata a kiberbűnözés elleni küzdelem. Azt hiszem, hogy a videokonferenciák ötlete itt Európában, hát ez valószínűleg sok videokonferenciát tartanak, és közelmúltban az amerikai kongresszus is Skype-a igénybevételével dolgozott, és sokkal nagyobb hatékonysággal tudtak így dolgozni. Nos, a Chichester úr által benyújtott jelentés első részében van egy olyan javaslat, miszerint meg kellene erősíteni, javítani kellene az ENISA működését, növelni kellene a működés hatékonyságát, és sok más pozitív javaslatot is tett Csicseszter úr, amelyekkel mi egyetértünk, és majd módosító indítványokat is benyújtunk. A második részben Csicseszter úr személyes véleményét foglalja össze, az Enizánál tett első látogatása akkor volt, amikor 18 hónapja működött az ügynökség mindössze, és még akkor és ő mondja, hogy el kell vinni Heraklionból az ügynökséget, meg kell változtatni az Enisza nevét, és más helyszínt kell, hogy kapjon az ügynökség. Ezt mondja Csicseszter úr. Nos, elnök úr, majd e, e, egy másik e, szöveg is el fog készülni. Ugye nem azért választottuk Heraklion székhelynek, mert Heraklion olyan szép hely, hanem azért, mert minden technológiai előfeltétele megvan annak, hogy ott a Denisa kiválóan tudjon működni. Ezért azt mondom, hogy elképzelhetetlen az, hogy most az összes ott dolgozó tisztviselőnek annyit kellene utazni, mint amit Csiszeszter mond, de erre nincs szükség, és a gyakorlatban nem is látjuk, hogy ilyen sok utazás lenne. Szerintem egy átfogó vitát kellene majd lefolytatnunk, hogy mindenki elégedett legyen, és elkészüljön egy satisfaction report, egy elégedettség jelentés, ezt sem láttuk még, és ennek kapcsán kiderülne a lényeg. Köszönöm szépen, elnök úr! Röviden reagálnék én is. Chichester egy csomó dolog, olyan dologra rámutatott, amik lényegesek. A működés, az ENISA működése és a mai struktúrája nem felel meg azoknak az igényeknek, amelyeket a következő években a polgárok elvárnak ettől készül egy saját kezdeményezésű jelentés a kritikus infrastruktúrák védelméről. Eh, Kalfel kollega készíti jelentést, én az eh, árnyék jelentéstevő vagyok, tehát lesz vita ezekről a kérdésekről. És most eh, felmerült, hogy most újabb struktúrát hozunk létre, majd aztán extra koordináció lesz szükség európai szinten. Nagyon figyeljünk oda, hogy ne hagyjuk, hogy az Enisza úgy működjön tovább, ahogy most, és akkor közben valamilyen más újonnan létező struktúra veszi át az Enisza feladatát. Ezben a saját kezelési jelentésben majd a következő húsz évre tekintünk előre, nagyon kritikus viták lesznek. Tehát én azt mondom, hogy e, ne diktáljuk, hogy most hol legyen a székhely, de hogyha nem most folytatjuk le a vitát az Denisza működéséről, akkor a parlament e, egy nagy lehetőséget elszalasz, mégpedig azt, hogy egy nagyon fontos jelzést fogalmazzon meg. Ez a use it or lose it e, kategóriája és azt hiszem, hogy európai érdekekről kell beszélnünk, de ne kettőzzük meg az intézményeket. Ez nagyon hátrányos lenne. Köszönöm. Ensú képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt Szeretnék gratulálni Csicseszter úrnak a jelentéséhez, és gratulálok az árnyék jelentéstevőknek is a munkájukhoz. Nem akarom megismételni azt, ami már elhangzott, de szeretném a, felhívni a figyelmüket valamire, amiről az előbb kollégám Van Nisztelrooy úr is beszélt. Nagyon súlyos problémáink vannak mindenütt a világon a számítógépes bűnözéssel, a kibertámadásokkal. Tehát szok, persze fontos lenne megbüködni, megbüntetni azokat, akik ilyen támadásokat követnek el, de még fontosabb a prevenció, hogy ne is kerülhessen sor ilyen támadásokra. És ehhez európai nemzetközi együttműködésre van szükség, csak így lehet a prevencióban is hatékonynak lenni. Amikor eldöntöttük az Zenisza mandátumát, akkor azt hiszem, hogy pontosan ezt a feladatot róttuk az ENISZA-ra. Eh, koordináljon Európában, erős, meg kell erősíteni a szerepét, mert lehet, hogy eh, most túl korlátozott az ENISZA mandátuma, pedig az Európai Unió egyik legfontosabb ügynökségével válik, válhat az ENISZA. Hogyha megnézzük, hogy milyen hatalmas potenciális károkat okozhat a kiberbűnözés a székhely kérdését, pedig szerintem a következőképpen kellene megoldani. Maradjon az ügynökség Görögországban, ez lenne a legjobb, a legnormálisabb megoldás. Informatikával foglalkozik ez ügynökség, tehát bárhol lehet a helyszíne, Európában, vagy akár a világon, teljesen mindegy, hiszen az internetet használja alap eszköze a működésének, úgyis az internet, ezért az ENISZA szakértőknek nem kell kis kofferrel utazni össze-vissza a világban, amikor rendelkezésükre áll az informatika, a kommunikációs technológia. És ne változtassuk meg a nevet sem szerintem, ennek nincsen értelme. Köszönöm. Odi úr. Köszönöm, elnök úr, a szót. Csatlakoznék Kisztián Heller kiváló kollégám megjegyzéseihez. Először is, ami a mandátum tartalmát illeti. Nem, először is a biztonságot. Minden állampolgárunk azt akar. Pénzügyi, számviteli, védelmi szinten. Úgyhogy a hálózat és az információrendszer biztonságát mindenképpen biztosítani kell. Ami a mandátum hosszát illeti. Van egy módosító indítvány, amely 5-ről 7-re emelné ezt. Hát őszintén szólva én azokat képviselem, akik úgy gondolják, hogy korlátlan lehetne. Ha az ügynökség hasznos, akkor legyen korlátlan, hogyha nem, akkor ne is hozzuk létre, vagy tüntessük el. Most ami a fellépését illeti. Az ügynökségnek az unió alá kell tartoznia. Túl sok az ügynökségünk, akiket nem ide ö, sorolunk, mert nem alánk tartozik. Ha viszont igen, mert a bizottság nevezik a munkatársait, az így működhet. És egyetértek azzal, hogy az Európai Parlament nevezzen ki egy bizonyos kvóta számú munkatársat. Nos, ami a nemzetközi aspektusokat illeti. A 117-es módosító a 28-as cikkről arról szól, hogy a külső országokkal is megállapodásokat köthessen az ügynökség. Ez nagy hiba lenne. Tehát ezt az uniónak kell ellátnia. Nemzetközi egyezmények keretén belül nem tárgyalhat, nem köthet szerződést, végül pedig, tehát az unió beleegyezése nélkül. Hát Csicseszter urat ismerjük nagyon jól, általában mindig nyitott, azt mondta, hogy hát nem lesz népszerű Görögországban. Nem hiszem, hogy ez a fontos, szerintem az inkább fontosabb, hogy az Egyesült Királyságban az -e. Ami a székhely támadását illeti, nem felel meg ez a mai európai kihívásoknak. Nos, mi legyen itt az európai funkcionáriusokkal. Amikor létrehoztuk a, az európai kormányokat, akkor hol neveztük ki a székhelyeket? Nagyon jól tudják, hogy mi a helyzet Új-Zélanddal és Dél-Afrikával, hogyha például a sportra gondolunk. Én a szabályt támogatom, osszuk el, majd meglátjuk, hogy kell-e valamilyen föderációs ö, főváros. Ma az Európai Unió túlságosan gyenge, ö, hogy ne fogjuk össze a különböző népeket. Köszönöm szépen. Frau Kollégin Cavallio. Cavallio képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kommentát szeretnék fűzni ahhoz a megjegyzéshez, hogy a hatékonyságot kapcsoljuk össze a székhely kérdésével. Persze, hatékonyságra szükség van, de ezt a kettőt válaszuk külön. Ahogyan Ódi kollégám is elmondta, meghúzódik egyfajta filozófia a mögött, hogy milyen székhelyet kapnak az európai ügynökségek. És hadd említsem Sárközi elnököt, amikor a parlament két helyszínéről lelkeződött a vita. Az európai intézmények e, székhelyének a kérdése az elég kényes ügy, és hogyha e, most e, vitát nyitunk erről, akkor az összes székhelyről meg kell nyitni a vitát, a parlament, a többi ügynökség, a tanács, stb. székhelynek a kérdéséről, mert a földrajzi igazságosság ügyét érinti ez a kérdés. Nem eh, nyithatjuk eh, meg a vitát a eh, székhely kérdéséről, anélkül, hogy az összes többi székhelyet is akkor újra tárgyalnánk. Köszönöm szépen, Podimata képviselő. Egy másodperc. Odi kollega ügyrendi kérdésben kért szót. Igen. Igen, kollégám hozzászólásához kapcsolódnék, egyetértek vele, talán probléma van a francia tolmácsolással. Nem két székhelye van a parlamentnek, három munkahelye. Strasbourgban van az Európai Parlament székhelye. Nagyon rövid leszek. Sok más kollega tulajdonképpen már elmondta, amit én is el szeretnék mondani. Szerintem abban induljunk ki, amiben egyetértünk az Enizával kapcsolatban. Egyetértünk abban, hogy meg kell erősítenünk az ügynökséget. Abban is egyetértünk, hogy javítani kell az administratív struktúrát, növelni kell a működés hatékonyságát. Tehát egyetértünk abban, hogy nem akarjuk, hogy változatlan maradjon a szervezet, meg akarjuk változtatni, erősíteni akarjuk, bővíteni akarjuk, javítani akarjuk a működését, át akarjuk értékelni a mandátumát, a tartalom és az időtartam vonatkozásában egyaránt, meg akarjuk nézni, hogy a jelenlegi korlátozott mandátum összeegyeztethető-e a feladattal, a célkitűzésekkel, amelyeket az ügynökségnek meg kell valósítani. És megnézzük azt is, hogy eléggé motiváltak-e a munkatársak, különösen a tudományos munkatársak. Nagyon sok minden elhangzott erről, hiszen karrier lehetőségek vannak egy ilyen ügynökségnél, és kell, hogy távlatokat nyissunk az ott dolgozók számára. Ami a névváltoztatás kérdését illeti, hát szerintem miután minden kapcsolódik, összekapcsolódik mindennel, a székhely változása, illetve az, amit az előbb felsoroltam, hogy javuljon a munka hatékonyság, és átértékeljük a mandátumot, ezek mind egymáshoz kapcsolódó kérdések. Ma több kollégám is nagyon helyesen kijelentette azt, hogy változnak a szükségletek, nagyon gyorsan fejlődik a technológia, és ahogyan eh, Kalasz kollega is elmondta, a technológia fejlődése eh, tulajdonképpen eh, gyengíti azokat az érveket, amelyek egy ilyen ügynökség helyszínének a fontosságával függnek össze. Nagyon sok olyan technológia van, ami lehetővé teszi, hogy messziről, nagy távolságról is kitűnő munkát lehessen végezni, és ezt valamennyien tudjuk. Tehát szerintem az a korrekt megállapítás és döntés, hogyha nem koncentrálunk helyi érdekekre, itt az európai érdekeket kell előtérbe helyezni. Másrészt nem használhatjuk alibiként azokat az érveket, amelyek a szervezet alapvető működésével függnek össze. Itt az egyetlen igazi, valós kérdés, amivel már elég régóta foglalkozunk, az az, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen a székhelyet megváltoztassuk-e. Amikor döntést hoztunk, nem csak az Eniszáról, hanem más ügynökségekről is. A döntések mögött egyfajta logika húzódott meg. Bizonyos kritériumok alapján döntöttünk a különböző európai ügynökségek székhelyéről, és ez egyfajta decentralizációs folyamat volt. Reagáltunk bizonyos érvekre, és továbbra is ez a helyzet. Nem akarjuk, hogy az európai polgárok azt gondolják, hogy egész Európa csak és kizárólag Brüsszel és hogy az Európai Uniónak most már részesei közép-európai országok is. Szeretnénk a nehézségek ellenére világosát tenni azt, hogy az európai intézmények működése decentralizált kell, hogy legyen, és minden európai régiónak ugyanolyan esélye és esélyt kell, hogy kapni itt a különböző régiókat nem tekintetjük másodrangúnak, és az ezekben a régiók, régiókban élő embereket nem tekintetjük másodrangú állampolgároknak Európában. Ezért európai érdekeket képviselő platformot kell létrehozni, amely kiértékeli ezt az ügynökséget, az Enisát, és ezek az európai érdekekkel, hogy felülírják a helyi érdekeket és szempontokat. Szeretném azt is eh, aláhúzni, hogy válságos időszakokban, mint amilyen a mostani, ugye az Európai Unió is elég válságos helyzetben van, nem szabadna, hogy eh, a válság okozta nehézségeket eh, arra használjuk fel, hogy ilyen típusú követeléseket a hátsó ajtón behozzunk. A tanács képviselőnek, a soros elnökség képviselőnek, Mazsinszki úrnak szeretném most megadni a szót. Panie i panowie, jestem ogromnie wzruszony, jest to dla mnie wielki przywilej, że... Elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vettek ezen a rendkívül fontos ülésen. Mind az elnökség, a lengyel elnökség, mind a többi tagállam nagy türelmetlenséggel várta ezt a jelentést, és ugyanolyan türelmetlenül várjuk elfogadását. Szeretnék köszönetet mondani a Csicseszter úrnak, a szerzőnek és munkatársainak. Úgy gondoljuk, hogy nagyon jó munkát végeztek, és munkájuk hozzá fog járulni ahhoz, hogy hálózataink biztonsága javuljon. A lengyel elnökség politikai kompromisszumra törekszik, és megpróbálja az egész lendeletet elfogadni. Egyetértünk azzal, hogy az ügynökség mandátumát egyértelműen meg kell határozni, hogy az ICT biztonságra kell koncentrálnia, és együtt kell működnie minden olyan szervezettel, amely az internet biztonságára koncentrál. Hatékonyan kell tevékenységét meghatároznia, megfelelő költségvetési forrásokkal kell rendelkeznie, hiszen óriásiak a kihívások, amelyek előttünk állnak. És közösen kell a tagállamokkal, a tanács főtitkárságával megbírkoznunk ezekkel a kihívásokkal. Nagyon sok jó akaratot tapasztaltunk ezen a téren, és nagyon hálásak vagyunk Csicseszter úrnak és más képviselőknek is. Úgy gondoljuk, hogy kapcsolataink fantasztikusan jók, és a továbbiakban az együttműködés eredményeképpen európai kompromisszumra törekszünk. Ennek a rendeletnek az elfogadása rendkívül fontos számunkra, hiszen több millió internet felhasználó várja ezt a döntést. Köszönöm. Angelo asszony a bizottság képviseletében, ha jól látom, változott, úgy látszik, hogy ki képviseli bizottságot. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Nos, a bizottság új mandátumot javasolt az Enizának, mert szükség volt modernizálásra és az Eniza mandátumának megerősítésére. A mandátum eredetileg öt éves volt, mert a bizottság úgy gondolja, hogy ennek a területnek a fejlesztése olyan tempóban halad, hogy rendszeresen fel kell mérni azt, hogy melyek a megfelelő eszközök a bűnözéssel való harcban. A bizottság úgy gondolja, hogy ez nagyon jó alap a modernizáció megvitatására, illetve annak megerősítésére. A bizottság külön köszönetet szeretne mondani az előadónak jelentéséért, és bizottság nagy érdeklődéssel kíséri a parlament és a tanács vitáit. Köszönöm. Köszönöm. Csicseszter úrnak adom meg a szót, tegye meg záró megjegyzéseit. Köszönöm elnök úr a szót, és szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak is, ezért a rendkívül konstruktív ö, körért. Ö, külön üdvözlöm a tanács jelenlétét, illetve a bizottság kedves megjegyzéseit. Azért említettem a tanácsot, mert végül is ezzel mérhető le, mármint jelenlétükkel, hogy mennyire fontosnak tartják ezt a témát. Csak egy-két dologra szeretnék kitérni, amelyet megemlítettek a kollégák is. Először is. Ami a név, illetve székhely megváltoztatását illeti konzervat, konzervatívként ironikusnak tartom, hogy baloldali kollégáim azt mondják, hogy mi ne akarjunk annyi változtatást, és én, mint konzervatív, a változtatásért szállok síkra. Ez egy kicsit ironikus. Na mindegy. Nyilván valamilyen kompromisszumot azért csak el fogunk érni, hiszen ez az európai hozzáállás és megközelítés a székhelyel kapcsolatban is elhangzott egy megjegyzés. A környezetvédelmi ügynökség Dániában van, akkor miért ne legyen ez az ügynökség, az ENISA Görögországban? Mindkettő politikai jellegű döntés. De, ami a földrajzi elhelyezkedést illeti, egészen más. Hiszen Dánia kicsit közelebb van ö, Európa szívéhez. És a tanács döntése ö, végül is Görögország volt nem, nem a tanács döntése volt, hanem a görög hatóságoké. Úgyhogy ennyit a földrajzi különbségről, amiről nem szabad elfeledkeznünk. Nos, ami a mandátum hosszáról folyó vitát illeti. A bizottság azt mondta most, hogy öt évben gondolkodik. Én úgy gondolom, hogy a tanulmány ajánlásait kellene követnünk, ahol is nagyon jól alá van támasztva az az érv, hogy végül is logikus volt az, hogy a mandátum a következő pénzügyi év végével essen egybe, tehát ezért legyen 7 év. Lehet ez más mandátum is, kedves kollégák, de biztosak lehetünk abban, hogy száz év múlva milyen lesz a világ? Hát szerintem nem. És hogyha korlátlan a mandátum, akkor legalább öt évenként értékelni kell az ügynökség szerepét és hatékony tevékenységét. Úgy tudom, hogy ez most a harmadik alkalom, hogy erre sor kerül az ügynökség rövid fennállása óta. Mégpedig azért, mert a mai technológiai környezet olyan gyorsan változik, hogy el kell ismernünk mindezt, és alkalmazkodnunk kell hozzá. Úgyhogy ha 7 éves mandátumot tűzünk ki ö, célul, ez nem azt jelenti, hogy megszabjuk ö, a hosszát, hanem azt, hogy 7 év után döntenünk kell, hogy folytassuk-e így tovább, vagy pedig nem. Úgyhogy tényleg úgy gondolom, hogy teljesen jogos mindez, és nem hiszem, hogy ha azt mondjuk, hogy csak 7 éves lesz a mandátuma, akkor ez nem jelent biztonságot akár az ügynökségnek, akár munkatársainak. Kicsit csalódtam, hogy Zavella kollega, akinek intellektuális képességeit nagyra értékelem, azt mondta, hogy semmi komoly érvet nem hallott, hogy elvigyük innen az ügynökséget. Én viszont igen, Viszont nem hallottam semmi komoly érvet amellett, hogy miért kerüljön oda. Ha csak nem azért, mert a helyi gazdaságot akarjuk támogatni regionálisan. Jó, vitassuk ezt meg. Elképzelhető, hogy megint csak találunk megoldást, megint csak azt mondom, hogy valószínűleg kompromisszum, lehet, hogy nem értenek egyet velem a székhelyet illetően, lehet, hogy én nem értek egyet önökkel és hát a kettő között valami megoldást kell majd találnunk. Szukalász úr megjegyzésére is ki kell térnem, és nagyon örülök, hogy ilyen sok görög kollega szólt a vitához, bár kicsit kívülállónak érzem magam itt most ebben a klubban. Hát mi az, hogy nem kell utazni az embereknek? Dehogy nem, hát találkozni kell egymással nekik, és hát persze lehet videokonferenciázni, meg mindent lehet. Ebben a kontextusban, ami ezt a kontextus illeti, szerintem nagyon fontos a személyes kapcsolat. És azt gondolom, hogy a jelenlegi munkájukból is egyértelmű, és megint a tanulmányra utalnék, hogy nagyon sokat kell utazniuk. Úgyhogy ez rendkívül fontos az ügynökség munkája szempontjából. Üdvözlöm azt a tényt, hogy ezt az ügynökséget hatékonyabbá akarjuk tenni, és mindenki ezt akarja. Azt gondolom, mindenki elfogadja azt a tényt, hogy azt szeretnénk, hogyha az ügynökség többet foglalkozna az internet biztonságával, a hálózati biztonsággal, nem pedig az adminisztrációval, mert pillanatnyilag gyakorlatilag nem adminisztratív kiegészítő tevékenysége van ennek az ügynökségnek, hanem csak azzal foglalkozik, és ez nem jó. Cikáva asszony javaslata nagyjából megfelelne a megoldásnak, ebbe az irányba mutat. Úgyhogy nagyon köszönöm a megjegyzéseket, a gondolatokat, és várom a további vitát, amikor sikerül majd a módosító indítványainkat közelíteni egymáshoz, és megállapodásra jutnunk. Köszönöm, elnök úr! Még Cukalasz úr szeretne ügyrendi megjegyzést tenni. Úgy gondolom, hogy nem volt egyenlő és méltányos a hozzászólási idő elosztása. Hogyha az egyik oldalon érdekelt felek nagyon sok időt kaptak, hogy elmondják a véleményüket, és utána két percre korlátozunk a többiek hozzászólási idejét, amit én nagyon szigorúan betartottam, akkor természetesen nem tudom kifejteni azt, hogy technikai okok miatt miért ellenzem a székhely áthelyezést az ITRE szakbizottság tagjainak egy hosszú szöveget fogok elküldeni, és ebben majd összefoglalom mindazt, amire, amit nem volt időm elmondani. Köszönöm szépen ezt a felajánlást. Igen, hát ez a probléma mindig megvan az időkerettel, nem mindig teljesen igazságos, de majdnem egy fél órával többet fordítottunk ennek a témának a megvitatására, mint amit terveztünk. Megpróbáltam e, úgy e, intézni, hogy az többek egy kicsit több időt kaptak, jó, de szerintem ez rendben volt, és utána mindenkinek két percet adtam, néhány kollega ezt betartotta, néhányan túllépték a két percet, ez így igaz, a jövőben meg fogom vonni a szót azoktól, akik túllépik a két percet. De nem csak azokra vonatkozott ez, akik, akik most az egyik vagy másik oldalon álltak. Most ne nyissunk ilyen ügyrendi vitát, mert akkor nem tudjuk folytatni a munkát. Szavéja asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak tájékoztatásképpen mondom a kollégáknak. Heraklion az egyik kedvenc turisztikai célpont az egész világ összes üdülőhelyek közül. Köszönöm szépen, a, re- a reklámhelye volt most, és ez igaz is. Biztos így van. A következő napi rendi pontok következnek, és Szeretném úgy tisztázni az ügyet, ahogyan Cukalasz kolléga ezt javasoltam. A következő napirendi pont a pénzügyi keret, Szartóri kolléganő. Az igazság az, hogy mindenhol időt kell behoznunk. Az összes napirendi ponton. Szartóri, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeptember 15-én elküldtem a tervezetet a fordítóknak most valamennyi nyelvi változatot megkaphatták a kollégák. Egyébként ugyanakkor de Campos kollégának az, és a többi árnyék előadónak azt mondtam, hogy terveim szerint a plenáris héten fogok velük tárgyalni erről az ügyről, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, természetesen eltekintve a mai naptól. Azt valamennyien tudjuk, hogy a parlament az ITER-nek milyen támogatást nyújtott a kezdetektől fogva. A következő pénzügyi keretben az ITER-nek egy saját költségvetési sort kell biztosítani. Az ITER vizsgálta, elemezte a költségeket. Kérem, hogy egy kicsit csendesebben vigadjanak. Természetesen egy üres teremben tudnék beszélni, de hogyha ilyen hangerőkvel beszélnek, vagy ilyen hangos a terem, akkor nem tudom folytatni. Valamennyien tudják, hogy 2008 és 2010 között az ITER-nél megvizsgálták a költségeket, hogy tisztázzuk a projekt kereteit. Sikerült megállapítani, hogy a tudományos és technikai ügyekben 1 milliárd 400 millióra van még pluszban szükség. Most 1,3 milliárd az, ahol járunk. Ezt követően az eredetihez képest csökkentett megtakarításra célzó költségvetés született. Most a parlamentnek kell ezt hozzászólnia arról, hogy a kiegészítő eszközöket, forrásokat biztosítjuk-e. Többször elhangzott már, hogy az ITER projektet összességében egyértelműen támogatjuk, de néhány aggály is megfogalmazódott a finanszírozás ügyében. Elmúlt évben 2010-es plusz forrásokról beszéltünk, a parlament akkor ehhez hozzászólt. Az egy A alfejezetből beszélünk, ahonnan átcsoportosítanak eszközöket, ez a versennyel és a foglalkoztatással foglalkozik. Most pedig az a kérés, hogy 2012-2013-ra ugyanezt tegyük. A bizottsági javaslat végül is annak felel meg, amit már kilátásba helyeztek, Itt olyan javaslatról van szó, amely két pályán haladt. A bizottság emellett tartott ki a második fejezet legmagasabb értékeiről, illetve az ötös az adminisztrációval foglalkozik. Ezt kéne átcsoportosítani, itt lehetne 840 millió eurót megtakarítani, és akkor javaslat születik arra, hogy 2012-ből 2013-as időszakra keretprogramból lehetne átvenni pénzeket. Az ITRE jelentős készítőjeként nem a konkrét számokkal akartam foglalkozni. Nem mi döntünk arról, hogy hogyan lehet legjobban finanszírozni egy projektet, hiszen nem áll kellő információ rendelkezésre. Ezért aztán én úgy döntöttem, hogy azt fogjuk hangsúlyozni, mi a mi szemünkben a prioritás, és a tartalmi, az érdemi részekre kívánok koncentrálni. És ragaszkodnunk kell szerintem ahhoz, hogy a Költségvetési Szakbizottság vegye figyelembe a mi javaslatainkat. A második bekezdésben tulajdonképpen azt akarom megismételni, hogy az egy álfejezetet felhasználni nem feltétlenül észszerű, így meglehetően feszült a helyzet, mert az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseit kell betartani. A harmadik bekezdésben aztán arra korlátoztam a mondandómat, hogy a támogatásunkról biztosítsuk azt, hogy pénzügyi források egy, kere, egy keverékét használjuk fel más területekről a negyedik bekezdés, abban bízom, hogy ezzel is egyet tudnak érteni majd. Ott nem értünk egyet azzal, hogy olyan eszközöket csoportosítsanak át, amelyek a hetedik kutatási programban szerepeltek volna 2012-2013 vonatkozásában. Már aláírt szerződéseket nem lehet veszélyeztetni, úgy gondoljuk. Vagy a hetedik kutatási programot nem tudjuk tartalmilag módosítani. A parlament ezt már többször kifejtette egyébként, és az véleményünkben, amit 2012-es költségvetésről írtunk, ezt szintén figyelembe vettük, aztán az ötödik és a hatodik bekezdés keretében a arra szólítunk fel, hogy határozzák meg, hogy mire van feltétlenül szükség. Természetesen bizonyos korlátokat ki kell jelölni, egy hatékony pénzügyi menedzsmentet kell létrehozni, és rendszeresen kell tájékoztatni a parlamentet a haladásról. Végül pedig azt gondolom, indokolt lenne plusz igényeket, pénzügyi igényeket, szükségleteket megvizsgálni, a költségeket korlátozni kell, ehhez megfelelő elemzésekre van szükség. Aztán a het, az utolsó bekezdés, amely szerintem rendkívül fontos, itt arról van szó, hogy írásban is beleszóljunk az eljárásokba, amennyiben új körülmények merülnek fel, ami a jogalkotói eljárásokat illeti. Itt 2012-es költségetési tervezetről beszélek, az Euratom keretprogram ról is beszélek. Itt a 2011-2020-as költségvetési keretet kell figyelembe vennünk. Most ami a menetrendet illeti, október 18-a a, a módosítók beterjesztésének határideje, november 10-én szavazunk, és 2011. decemberben a plénum elé kerül, de Campos kolléga. Kedves kollégák, szeretnék Szátori asszonynak köszönetet mondani ezért a kiváló jelentésért. Tökéletesen egyetértek vele. Mindazonáltal el kell mondanunk, hogy már évek óta együtt élünk az iterrel, és olyan megoldás ez, amely Európa számára a jövőbeli energiát biztosítja, és ami tényleg érték többletet képvisel. Ezen kívül lehetővé teszi a környezetvédelmi fenntarthatóságot, és bilatáris szinten nagyon pozitív hatásai vannak, mind a kutatásra, mind az innovációra, és lehetővé teszi, hogy megerősítse a kapacitásait azoknak az országoknak, amelyek részt vesznek ebben a projektben. Úgyhogy nem szabad elfelkeznünk erről sem, még akkor sem, hogyha nyilván vannak különbségek is közöttünk. Mindazonáltal a költségek úgy tűnik, hogy elszabadultak. Úgyhogy valamilyen megoldást kell találnunk, hogy sikerüljön fedezni ezeket. Nyilván elhangzottak javaslatok az előadó részéről, hogy bizonyos természetes forrásokat mozgósítsunk a már létezőkből. Ebben egyetértünk vele, de abban nem, hogy a hetedik keretprogramon belül találjuk meg ezeket a forrásokat. Úgyhogy követjük az előadó ajánlásait, fontos dolgokat kell lépnünk, meglépnünk, el kell kerülnünk azt, hogy elszaladjanak ezek a költségek, jobban kell kezelni a költségeket, megfelelőbb költségvetést kell készíteni, ez pozitívum. A Kobu javaslata az volt, hogy az ITER költségvetése külön fejezet legyen, ne tartozon a hetedik keretprogramhoz. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Président. Köszönöm elnök úr a szót. Nos, Pontosan volt egy delegációnk, amely ellátogatott Kadarásba. Hát az iternél nagyon sok a bizonytalanság. Először is az építkezésnél. Néhány, évvel ezel, néhány nappal ezelőtt arról volt szó, hogy két évre van szükség, hogy a célokat elérjük. Már itt az egyik bizonytalanság. Aztán ott vannak meg nem oldott tudományos kérdések, a design és az építkezés terén is az iterben. Nem szabad elfeledkeznünk, hogy csak 2010-ig lesz elektromos áramunk, úgyhogy végül is felmerül a problémája a prioritás kérdésének. Nos, a jelentésben arról van szó, hogy az 1,3 milliárd eurót nem találjuk meg a kutatás fedezésére. Nem, a kutatásnak megvan a saját feladata, prioritása, és nem a kutatásból kell ezt a pénzt elvenni. Én meg vagyok győződve arról, hogy lesznek többletköltségek. És van egy kérdésem a bizottsághoz. A bizottság elkötelezi magát az elkövetkezendő két évre, mert ugye 2012-ről 13-ról van szó, nevezetesen amellett, hogy nem lesz többletköltség, és ha mégis, akkor ki fogja ezt fedezni? Mert Ugye ne felejtsék el, az elején 4, 7 milliárdról volt szó, most már 15-nél tartunk. Én valós hatástanulmányt szeretnék, pedig egyáltalán nem létezik ilyesmi az összegeket illetően, és ugye van még egy csomó más bizonytalansági faktor is, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha a bizottság valamellett kiállna, valami mellett kiállna. Köszönöm. Elnök úr, először is gratulálni szeretnék Szartori asszonynak a remek jelentésért, és természetesen sok dolog felmerül, ami kétségesé teszi azt, hogy hogyan tudnánk a továbbiakban lépni. Tudom, hogy egy borzasztó nehéz helyzet, annál inkább is szeretném ném elmondani, hogy bár az Európai Parlamentben rengetegen vannak, akik egy időre eltemetnék az ITER programot, vagy talán örökre is, én, mi mindenképpen nem szabad, hogy ezek közé tartozzunk. Három fontos aspektust kell látnunk ebben a témában. A gazdasági érdek az első, amely arról szól, hogy a hogy az elkövetkező évekre energia biztonságot és klímaváltozás elleni harcot, harcot biztosítani kell azokat az eszközöket, amelyek ehhez hozzájárulhatnak, és az egyik az ITER. Igaz, hogy az ITER egy hosszú lejáratú dolog, de gyerekeink, unokáinkra is gondolni kell akkor, amikor az energiapolitikánkról beszélünk, és, és nem tudom megosztani a kollégák, sok kollégával azt, az, azt a véleményt, hogy a megújuló zöld energiaforrásaink majd elégségesek lesznek energiaellátásunkhoz. Egyáltalán nem így van, ez egy exponenciális görbe, amely szaturálódni fog idővel, és mindenképpen tovább kell lépnünk. A gazdasági érdeken kívül a technikai kihívás is borzasztó nagy. Ez egy olyan műszaki vívmány lenne, ha elérnénk, és én bízom benne, jártam Kadarasban, és úgy érzem, hogy igen, ez egy elérhető dolog, és jó lenne, hogyha ebből nem lépnénk, nem szállnánk, illetve nem lépnénk vissza a vezető pozíciónkból. A kutatás elmélyítés az, hogy ez összefügg a kutatás az egyértelmű, nem csak maga a téma, a kutatásnak egyik fő témája lehet, hanem ösztönöz, ami borzasztó fontos számomra, hogy ösztönöz más kutatási témákat, amelyek összefüggnek a magfúzióval, és ezek a kutatási témák igenis a keretprogramból lehetnek eh, támogatni, ezeket lehet támogatni a keretprogramból. És harmadik helyen, de nem utolsó sorban szeretném elmondani, hogy egy politikai presztízs kérdés is ez számunkra. Örülök, hogy Franciaország eltökélt ebben a kérdésben, és EU-nak ugyanilyen eltökéltnek kell lenni, és minden eh, eh, képpen meg kell tartanunk vezető pozíciónkat a világban, mert különben más országok, Kína vagy, vagy, vagy akár az Oroszország vagy más ország vehetnék át ebben a kérdésben a vezető szerepet, és ez szerintem nem lenne jó. Annyit még elmondok, hogy 2011-ben én úgy látom, hogy már sajnos nincs lehetőségünk az 1A alfejezet keret korlátján módosítani 2012-es és 2013-as évre pedig a megszabott keret nem elegendő az ITER szükségletének a kielégítésére. Ezért én a bizottság álláspontjával ellentétben a fennmaradó hiányt a költségvetési kerettartalékból oldanám meg. Köszönöm szépen. A Cavallio. Cavallio asszony. Köszönöm szépen. Nagyon fontos az ITER projekt. A második, igenis teljesítsük a kötelezettségvállalásainkat, és szeretném aláhúzni, hogy biztonságot kell teremteni a JET programmal kapcsolatban, és a finanszírozást biztosítani kell ehhez a témához. Teljesen támogattam az előadó javaslatait a kerettartalék felhasználása kérdésében, és a hetedik keletprogramból ne kerüljön sor átcsoportosításra. A 160 millióról van szó, de vannak bizonyos feladatok, amelyeket el lehetne elhalasztani a japán ügyek miatt, de nem szabad veszélyeztetni az egész projektet. Azt hiszem egy kiegyensúlyozott megközelítésben alkalmazunk, és a raportőr is ilyet alkalmaz. Odi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. És hallottam, itt elmondott a kockázatokkal kapcsolatban, ezek ismertek. Ha valaki azt mondja, hogy kockázatmentes társadalomban élünk, akkor azt mindenki tudja, hogy ez nem lehet. Ami pedig az ITER-t illeti, az fúziót, a magfúziót, tehát tudjuk, hogy tudományosan a dolog működőképes, vannak vizsgálatok, az oroszok is dolgoztak ezen, Japán, Kína, Egyesült Államok is ezen a területen tevékenykedik, és nagyon fontos nekünk, hogy Európa teljesítse a hosszú távú terveit ezen a területen. De a Földünk energiaellátásáról van szó ha el akarjuk kerülni a hőmérséklet emelkedését két, a két foknál nagyobb mértékben, akkor valamit lépnünk kell, és az állami és kormányfők ezt határozták meg. Természetesen vannak nehézségek nagy projektek esetében, nagy összegekről beszélünk, hosszú távú finanszírozásról, amelyek mondjuk túllépik a pénzügyi keretet, ilyen a Galileo és az ITER. Örülök, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság és a Költségvetési Bizottság javaslatot készített arra, hogy legyen egy megfelelő finanszírozási lehetőség az ilyen projektekre nézve. Szerettem volna még megjegyezni, hogy támogatnunk kell a rugalmasságot, amire javaslatot tesznek, és hogyha többlet alakul ki, akkor ne adjuk vissza a tagállamoknak, hanem az EU forrásai között maradjon ez a pénz, éppen annak érdekében, hogy ezeket a nagy projekteket finanszírozni tudjuk. Egyéb iránt pedig el, egyetértek azzal, amit Szártóri asszony mondott. Úgy gondolom, hogy ez egy jó orientáció. Még egy utolsó megjegyzés, mielőtt befejezem. Az Európai Bizottság nem vonta be kellően a parlamentet az ITER nehézségek kapcsán. Most egyszerűen ezt látjuk, de egy globális láthatóságra van szükség, profilra van szükség. Kedves kollégák, fél órával túlléptük a menetrendünket, az összes napi rendi pontot meg kell beszélnünk, hiszen legutóbbi ülés elmaradt, ezt is meg kell oldani. Én is sajnálom, de ennek ellenére kérem, hogy röviden, lehet, hogy egy perc alatt meg tudjuk venni. Négy hozzászólás van még, hol Herzog asszony, parancsoljon. Thank you, Chairman. I try to be very, very short. Um, <clears throat> I think that we... Igyekszem rövidre fogni. Van egy alapvető, egy elvi döntésünk, hogy az Európai Unió nagy infrastruktúra mellett is kitartunk, de akkor meg kell találni az utunkat, vagy pedig garázs méretben gondolkodunk. Azt gondolom, hogy meg kell említeni, hogy miről is beszélünk itt az ITER kapcsán. Én is azok közé tartozom, akik az előadónak gratulálnak. Parlamentként túl nagy manőverezési lehetőségek nincs az ITER kapcsán. Ódi úr is elmondta, hogy a, a tanács ezt saját kezében akarta tartani. Egy pontot viszont szeretnék kiragadni döntést kell hoznunk száz nap, kevesebb, mint száz napon belül a tényleges kötelezettségvállalásokat illetően. De be, általában bérekről beszélünk a jetben is, hogyha valaki kutató bármelyik intézményben, tehát a, a száz napnál kevesebb, az nem fenntartható, ezt a saját jövőnk szempontjából is szeretném elmondani hogyha párhuzamosan vitatkozunk az Euratom kutatási programról is, ami szintén ehhez tartozik, akkor látni kell, hogy nagyon szűk ez a határidő, ez a menetrend. Azt hiszem, hogy valamennyien egyetértünk abban, meg kell találni a pénzt, de nem a hetedik kutatási keretprogram kárára. De azt is meg kell említeni, hogy az ITER-rel kapcsolatos döntés hatással lesz a hetedik keretprogramra, mert azok a kutatóintézetek, akik az iterből is pénzt kapnak, nagyon fontos pillért képeznek a létet tekintve. Azt gond, üdvözlöm egyébként ezt a véleményt, és szerintem helyes irányba indult el. Angelika Nipla. Angelika Nipla, köszönöm szépen. Elnök úr, mindenképpen köszönetet mondok az előadónak a teljes mértékben támogatni tudom az elmondottakat. Másik megjegyzés, a kollégák is mondták, már nagyon fontos az, hogy ezt a projektet európai koordináció alatt vigyük tovább, hogy ez megmaradjon ebben a formában, mutassuk meg, hogy európaiként képesek vagyunk egy itert e koordinálni és vezetni, és sikerre vinni. És a harmadik pont, abszolút én is azon a véleményem vagyok, ami a vélemény negyedik pontjában szerepel a keret keretből a kerettartalékból kell a finanszírozást elvégezni, és ne csoportosítsunk át a hetedik keretprogramból, mert más kutatási projektekre fordítandó pénz szintén nagyon fontos. Köszönöm szépen, hol asszony? Köszönöm szépen, nagyon üdvözlendőnek tartom ezt a véleményt, és támogatni tudom Mindenek előtt két bontban az előadást. Az ITER nagy, ö, óriási költségei, növekvő költségei ö, problémát jelentenek, és azt is mondták a kollégák, hogy nem az FP7-ből kell ezt finanszírozni. Mit tehetünk ehelyett? Azt hiszem, hogy stratégiai módon kell gondolkodnunk, hogy tudunk költségeket csökkenteni. Kavaljo asszony és Herzog asszony kommentárját tudom üdvözölni, hogy a jelenlegi chat projektet használjuk fel, és ezzel költségeket csökkenthetnénk az ITER esetében és előkészítő munkákat így lehet elvégezni jobban. Tudjuk, hogy ez egy stratégiai út, mód arra, hogy csökkentsük a hosszú távú költségeket az kapcsán. Ezt kellene megnéznünk meg egyetértek azzal, hogy egy jet finanszírozását sem kockáztathatjuk, és ami a száznapos kutatási, ez nagyon fontos. Szeretnék válaszolni Ódi úrnak abban, hogy egy pontot kiragadok. Nagyon érdekes koncepció, ez itt természetesen a tudományos alapokon, de a 2020-ig beszélünk egyébként a klímaváltozással kapcsolatos fellépésre, a, és a tudósok sem teljesen egyetértenek ebben, de azért 2040-ig itt nem fogunk áramot termelni ez, úgyhogy ez egy nagyon hosszú távú projekt. Köszönöm. Éla, kolléga. Két megjegyzést kérek óvnék attól, hogy az ITER számait manipuláljuk még, vagy operáljuk még ezekkel. Szerintem reális alapokon állunk, de nagy tartalék ebben már nincs. És az a megállapítás, hogy most a költségvetésből itt még nagy megtakarításokat tudunk elérni, az nem komoly tehát kompromisszumot kell találnunk, de a kompromisszum nem lehet az, hogy azt mondjuk, ha az itt lehet olcsóbb, ha ezt és ezt csináljuk. Minimálisan az a pénz kell, amit most előirányoznak. Most első alkalommal van reális alapunk ezen a területen szerintem első pont. A második pont, ez látható volt az FP7-es, tehát a hetedik kutatási keret program tárgyalásain a parlament elmondta, hogy ilyen esetekben, ahol a kutatási szakaszból átmegyünk az installációs szakaszba, nem fogjuk ezeket a projekteket finanszírozni tudni a keretprogramból. Látható volt, mi történik a tanács és a bizottság szembe ment velünk a költségvetési tárgyalásokon, ott az F, e- a hetedik keretprogram kapcsán azt mondták, majd valahogy megoldjuk ezt is. És már elmúlt évben kompromisszum született ebben a témában, és azt kell, hogy mondjam, a liberális frakció frakció ellenállásán bukott meg az Verhofstadt úr, az ITER-t e túlszulejtette más ügyek érdekében, már elmúlt évben is lehetett volna kompromisszumunk ebben. Idén sikeresnek kell lennünk ebben. De nem csak az ITER lesz, itt lesz az a Galileo is, és mások is, és nagy kutatási projekteket, amelyek átmennek az installációs szakaszba, nem finanszírozhatok a folyamatos, a jelen kutatási keretprogramból, itt kompromisszumot kell találni de a Horizon 2020-hoz egy külön költségvetési tétel kell, mert különben évről évre ugyanabban a nehéz helyzetbe kerülünk, ami most vagyunk a tárgyalások során. Köszönöm szépen a bizottságnak, és megadom röviden a szót. Arra kérem, hogy röviden válaszoljanak, mindenek előtt a feltett kérdésekre válaszoljanak. Köszönöm szépen az előadónak a nagyon kiegyensúlyozott és jó szöveget. A bizottság hangsúlyozza, hogy fontosnak tartja, hogy a plusz finanszírozás tekintetében gyorsan találjunk megoldást. Nem sokára az azt jelenti, hogy képesé kell tenni, hogy kifizessük a béreket a jövő évben, mert de már előtte megállapodásra kell jutni. November végén lesz az ITER tanács, eh, ahol a bizottság pozíciója gyengülhet azon tény által, hogy a kiegészítő finanszírozás nincs megoldva. Mérlegel esetleg eh, nem eh, leszünk megbízható partner ebben a témában, és ez egy nagyon fontos pont ilyen tekintetben egy megállapod megállapodást kell kötnünk október 19-én egy triológus keretében. Halá húztuk, hogy sikerült haladást elérni a nemzetközi szinten is, az ITER szinten, de európai szinten is, mint már megmutatkozott az energia előrehadi jelentésben láthattuk, hogy a menedzsment kérdésében haladást, javulást sikerült elérni, a költségekkel kapcsolatban is sikerült javulást elérni, és javaslatot tehetünk arra, hogy az igazgató bemutathatja a parlamentnek az elért javulást az elmúlt év során, ami pedig hogy bizonyos késedelmek alakulhatnak ki a japán helyzet miatt. Ehhez azt tudjuk mondani, nincsen közvetlen kapcsolat a természeti katasztrófa és a közvetlen hozzájárulás között. A bizottság nem látja a szükségességét annak, hogy a következő két évben a menetrendet megváltoztassuk a kiegészítő finanszírozásra szükség van, ahogy ezt már hangsúlyoztuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megértést kérek a gyorsaságom miatt is. Már elhangzott október 18-a dél, a módosítók előterjesztésének a határideje. Kérem, ezt vegyék figyelembe a következő napi rendi pont, de mielőtt rátérünk erre, egy apró közleményt engedjenek meg annak érdekében, hogy valamennyien tudják, az egyik frankció munkatársai mélt küldtek körbe, ahol azon vitatkoznak, hogy én nem változtatta meg a napirendet. Hölgyeim, műsoraim, a parlamenti szabályokat és az ügyrendet betartom. Az ülés elején még nem volt mindenki itt szerintem, de nem az én bajom, hanem mások késnek. Megkérdeztem, van-e módosítási igény a napirenddel kapcsolatban. Nem volt ilyen, ezért döntöttünk parlamentben demokratikusan így működnek, és ezt tartom be. Ez nem volt egy különösebben rossz eljárás. Elegem van, kéne hagyják ezt abba a jövőben. Én sem leszek ilyen fair. Nagyon bosszantónak tartom, hogy itt morgolódnak a napirenddel kapcsolatban, tegnap óta megyet. Nagyon nehéz a napirendet befejezni tisztességesen, és mindenki esélyt kapjon ahhoz, hogy hozzászóljon. Mindenki esélyt kap, hogy hozzászóljon. Mindegy, hogy kis és nagy frakció egyenlő elbánásban részesülnek igyekszem erre törekedni, és a frakciók ezzel nem értenek egyet, akkor jöjjenek elő a farbával, és akkor megbeszéljük. De ezt elé nem fogok egyetérteni. Köszönöm, hogy véghallgattak. A következő napi rendi pont a megerősített együttműködés az egységes szabadalmi oltalom létrehozása terén. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó, küzdök én egyedül is. Mészáros kolléga kapszott. Parancsoljon itt egyedül. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt javaslom, hogy kapcsoljuk össze ezt a két napirendi pontot, a hatost és a hetest, hogyha ezt elfogadja elnök úr. Tehát azt javaslom, Azt javaslom, hogy ezt a két pontot együtt tekintsük át, hogyha ezzel ön is egyetért, és így időt is tudunk megtakarítani. Ami az egységes szabadalom kérdését illeti, Egyetértek a szakértőkkel és azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy történelmi pillanatot élünk meg. 2000 óta az Európai Unió sikertelenül próbált meg elfogadni egy egységes európai szabadalmi rendszert. Ma ezt a javaslatot vitatjuk meg. Az Európai Parlament határozottan támogatta azt, hogy egy valós európai szabadalmat hozzunk létre, és melegen üdvözli a bizottság javaslatát, amely kiegyensúlyozott működőképes megoldást kínál. Kicsit tekintsük vissza arra, hogy milyen jogalkotási lépések történtek eddig. Nehézségek mutatkoztak abban, hogy a e, nyelvi fordítási szabályokban is e, megegyezzenek a tanács tagjai, ezért e, kudarcba fulladtak többször is a tárgyalások. 12 tagállam végül is arra kérte a bizottságot, hogy e, engedélyezze az megerősített együttműködést az egységes szabadalmi rendszer vonatkozóan. Április 17-én történt ez. A bizottság két jogalkotási csomagot terjesztett be, ami lehetővé teszi minden egyén és vállalat számára, hogy egyetlen egy egységes európai szabadalommal védje a e, e, találmányát. Hát sajnos nem mind a 27, hanem csak 25 tagállam abban, akik eh, részt vesznek a megerősített együttműködésben. Sok szakmai vita után a tagállamok, Olaszország és Spanyolország kivételével közös álláspontot alakítottak ki, a belső piac kiteljesítésének az érdekében egységes eh, európai szabadalmi oltalom elengedhetetlen. Ez az egységes szabadalom együtt él majd a tagállamok szabadalmi hivatalai által kiadott nemzeti eh, szabadalmakkal, és az Európai Szabadalom alapja az Európai Szabadalmi eh, Egyezmény. Eh, szoros együttműködés lesz a tagállamokkal, hogy megteremtsék az egységes szabadalmi rendszer kereteit, és így módon serkentsék, ösztönözzék az európai találmányokat. Az Európai Egységes Szabadalmi Rendszer a jelenlegi rendszert nagy mértékben leegyszerűsíti, ez az egyik fő célja, csökkenti az administratív terheket, és jelentősen csökkenti akár 80%-kal is a szabadalommal kapcsolatos költségeket. Az, ezt a megállapodást késedelem nélkül életbe kell léptetni. Néhány apró, nem túl lényeges módosítással tovább tudjuk javítani a jogalkotási javaslatot. Mi, az ITRE szakbizottság figyelembe kell, hogy vegye azt, hogy az ipar, a vállalatok milyen nehéz helyzetben vannak, és elsősorban a KKV-kra kell gondolnunk, amikor azt kérjük, hogy legyen egy egységes szabadalom, vagy amikor meg kell védeniük a szabadalmi jogaikat. Jól tudjuk, hogy a piaci szereplők jelentős része számos administratív akadályt kell, hogy leküzdjön. Egyetértek azzal, hogy a megújítási díjakat a tagállamok és az EPO között kiegyensúlyozott fair módon osszák meg. Ugye ez is a egyik megfontolás tárgyát képezi ez a pont. A teljes validálási költség egy európai szabadalom esetében beslések szerint 22, illetve 26 ezer euró között mozog. Az egységes európai szabadalommal ezt a költséget le tudjuk csökkenteni 600-800 euróra szabadalmanként, és ezzel kedvező feltételeket is teremtünk a kutatási fejlesztési beruházásokhoz. Végezetül el kell, hogy mondjam, hogy jogalkotói minőségemben nagyon fontos, hogy a parlamentet megfelelően tájékoztassák a bizottságnak kötelessége, hogy a társjogalkotókat egyformán tájékoztassa. Most pedig rátérnék a hetedik napi rendi pontra, a szabadalmakkal kapcsolatos jogvitákra vonatkozó bíráskodási rendszer. Erről is hagy mondjak néhány gondolatot. Ahhoz, hogy erősödjön a jogbiztonság a szabadalmi védelem területén, az egységes szabadalmi viráskodási rendszer fontos szerepet kap. Az itt a raportőre, Léne úr, illetve az, az ITRE jelentés tevőjeként összefoglaltam az ezzel kapcsolatos legfontosabb gondolatokat. Fontos, hogy kiváló minőségű és megfizethető díjú bírósági eljárásokhoz férhessenek hozzá a feltalálók. Üdvözöljük azt a gondolatot, hogy a felek egy költség és időhatékony eljárásban vehetnek részt nagyon fontos az is, hogy a bíróság döntései kiválóak legyenek. Ehhez pedig az kell, hogy a bírák a megfelelő szakmai képesítéssel rendelkezzenek, és folyamatos képzésben vegyenek részt. A kis és közép eh, vállalatokat eh, előnyben kell részesíteni, és a fiatal innovatív cégeket is eh, olyan módon, hogy egyszerűsített van, vehetnek részt csökkentett költségekkel. Végül a részvevő tagállamokat fel kell hívni arra, hogy késedelem nélkül ratifikálják a megállapodást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gérek kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt kollégáim. Hát én nem vagyok annyira optimista, mint az előttem szóló kollega, a jelentéstevő. Ezzel a rendelettel kapcsolatban, ugye még azért nem létezik az egységes szabadalmi rendszer, erre szerintem még várnunk kell ami pedig persze rossz hír a gazdaságok, a népgazdaságok számára. Innovatív találmányokra szükség van, és nagyon nem tudom, hogy tudják-e, de néhány európai szabadalom, például a gyógyszerekre vonatkozó szabadalmak akár 800 oldalassak is lehetnek. Ez egy borzasztó nagy terhet jelent, a fordítás pedig borzasztó nagy akadályt jelent. Ezért mindenképpen szükséges az egységes európai szabadalom és ilyen módon nagy mértékben le, csökkenteni lehet a fordítási költségeket. Most egy kis lépést teszünk előre, egyszerűsítjük az eljárásokat, és kicsit csökkentjük a költségeket, az EU-beli költségeket, de egy az Európai Szabadalmi Hivatalról beszélünk, hogy mindig, amely nem EU intézmény, ezt ne felejtsük el itt az újdonsággal kapcsolatos költségek, egyebek tulajdonképpen magasabbak maradnak, mint Japánban vagy az Egyesült Államokban lévő költségek ez az egységes szabadalmi, szabadalmi oltalom tulajdonképpen a kkv számára szinte elérthetetlen, az EU-n kívüliek pedig előnyöket élvezhetnek jó lenne, hogyha a szabadalmaztathatóság kritériumait is egységesítenénk az egységes rendszerben a e- nemzeti szabadalmi hivatalok sokszor eltérnek az e, európai szabadalmi egyezménytől. Tehát ez egy tulajdonképpen félig megsütött kenyér, ez a projekt nem elég ambiciózus. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy milyen következményekkel jár ez a nem európai intézmény, azaz az EPO, az Európai Szabadalmi Hivatal e, számára. Rátérnék a hetedik pontra is, a bíráskodási rendszerre. Hát ez még nem elég kiérlelt, és nem volt elég koordináció a tagállamokkal. Eléggé meglepődtem ezzel, hogy ilyen sietve most elénk került mindez, hiszen ez még nem egy egységesen elfogadott eh, rendszer, ez a szabadalmi bírázkodási rendszer, a nyelv tekintetében sincs eh, még eh, megoldás, és ez tulajdonképpen kárt okozhat az Európai Uniónak. Nem mértük fel, hogy milyen pénzügyi következményekkel járna egy ilyen egységes szabadalmi bíráskodás az EU-ban a vállalatok számára. Itt most egy nem EU szervezet, azaz az EPO költségeit próbáljuk áthárítani az EU tagállamokra. Pedig nagyon, magas költségekkel működik az EPO, és általánosságban havi 10 ezer euró költséget jelent ez. Próbáljuk meg csak elképzelni, hogy milyen rengeteg munkatárs vizsgálja ezeket a számokat és adatokat. Köszönöm szépen. Tuzovski kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr nagyon sok erőfeszítés történt eh, az elmúlt években, hogy végre megszülessen az eredmény a közösségi szabadalom vagy EU szabadalom kapcsán, és nagyra értékelem Mészáros úr erőfeszítéseit. Szerintem biztos nem utoljára beszélünk eh, ezekről a kérdésekről, és még eh, hosszú az út, ami előttünk áll amíg ennek az útnak a végén valóban megszületik az európai szabadalom, eh, annak egész nagy, hatalmas jelentőségével azaz úgy, hogy valóban a kiváló oltalmat tudunk biztosítani az egész EU-ban a szabadalmak számára. Nagyon bonyolult ügyről van szó, e, a tagállamokban is már nagyon régóta folyik a e, vita, tehát nagyon bonyolult a folyamat, ami még nem zárult le. Ez a jelentés egy e, nagyon fontos lépés, a jó irányba tett lépés. Talán csak egy kérdésem, illetve észrevételem lenne. Én nagyon jól értem, és nagyra értékelem Mészáros úr azon erőfeszítését, hogy szeretné a kis és középvállalatokat fokozottan védeni, az, és az ő számukra legyenek a díjak alacsonyabbak, hiszen nekik nincs elég e, pénzük, e, és emberi erőforrás sem áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy egy európai e, szabadalmat szabadalmi oltalmat megszerezzenek. De nem tudom, mondhatjuk-e azt, hogy a KKV-k számára alacsonyabb költségeket kell biztosítani, Tudjuk azt, hogy amikor a KKV-kkal kapcsolatos kérdésekről van szó, persze mindig van olyan törekvés, hogy számukra bizonyos határokat tartsunk be. De nagyon nehéz ellenőrizni, hogy mi az, hogy kis és középvállalat, hogy valóban egy kis vagy középvállalatról van szó egy adott cég esetében. És az Európai Szabadalmi Hivatal mindig arra fog törekedni, hogy itt valami középutas megoldást találjon. Nagyon örülök annak, hogy Mészáros úr megemlítette itt a KKV-kat, nekik valószínűleg tényleg lesznek problémáik az európai szabadalommal. De talán eh, máshogy tudnánk támogatást adni a KKV-knak. Tudom, biztos vagyok abban, ez a jelentés nem az utolsó ebben a tárgykörben, mivel még nagyon sok eh, a nyitott eh, kérdés, sok jelentés fog még megszületni addig, amíg a szellemi tulajdonjog eh, védelme Európában valóban ki fog teljesedni. De ahogyan mondtam, nagyon nagyra értékelem Mészáros úr erőfeszítéseit, azt a törekvést, hogy ezen a nehéz, bonyolult úton a szabadalmi oltán területén egy újabb lépést tegyünk elér, elő, előre. Meg vagyok győződve arról, hogy tovább kell folytatni a vitát, vitát, és később még lesz ismét lehetőségünk arra, hogy egy észszerű módon egy ténylegesen megszülessen az európai rendszer. Szeretném azt kérni, mondja az elnök, hogy mindenki tartsa be a két perces időkeretet. Köszönöm a szót, gyereknek igaza van. De Elnézést, elnök úr, akkor folytatom. Tehát egyetértek gyerek úrral, mégpedig ö, nagy mértékben. De talán a legjobb megoldás a jó ellensége. Évek óta várunk egy eredményre az rén belül. Nem mondhatjuk azt, hogy nem akarjuk folytatni ha minden kritériumot nem, tart, nem tartanak tiszteletbe. Szerintem alapvetően fontos, hogy támogassuk az előadónkat ebben a témában, mert mindent be kell indítani most már. Évek óta várunk erre. Ami a hiányosságokat illeti, majd máskor kell erről beszélnünk mert nyilván ma nem tudunk véglegeset dönteni, hiszen a folyamat nem zárult le, de legalább el tudjuk indítani. Köszönöm. Kabalsitis. Balsitis úr. Elnök úr, nagyon régóta várjuk, hogy megszülessen ez a javaslat. Már egy évtizede dolgozunk az egységes szabadalmi rendszeren, de eddig az eddigi erőfeszítések eh, nem eh, hoztak eredményt. Hiányzott a politikai akarat, eh, hogy előre vigyük ezt a folyamatot. Természetesen nem lehet azonnal egy tökéletes rendszert megalkotni, de legalábbis az első lépéseket nagyon fontos, hogy megtegyük. Én gyakran vagyok tagja nemzetközi delegációknak, és tudom, hogy amikor az ipar és a kereskedelem képviselőivel eh, találkozunk, ők meg vannak győződve arról, hogy a szellemi tulajdon védelmét nagyon magas szinten mindenképpen biztosítani kell. Úgy gondolom, hogy nagyon is aktuális, hogy itt szüles, megszülessen ez az egységes rendszer. Az Európai Unió sok-sok milliót fordít különböző kutatási projektekre. Hát néhány tagállam, pontosabban két tagállam valami miatt nem akart részt venni ebben az egységes szabadalmi rendszerben. Én nagyon üdvözlöm a javaslatot, és remélem, hogy lesz elég politikai akarat ahhoz, hogy tovább vigyük a folyamatot. Vida Kadrasz, Kadrasz kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, tisztelt kollégák! Ez az eszköz elengedhetetlen az Európai Unió versenyképessége számára. Egységes szabadalom, amely az egész EU-ban érvényes, rengeteg előnyel járna, úgy a versenyképesség vonatkozásában, mind abból a szempontból, hogy az összes európai vállalat, amelyek a termékeiket, találmányaikat, szellemi tulajdonokat védeni kívánják, ezt az oltalmat meg is kapják. Még az Európai Unión kívüli vállalat is szeretnének megfelelő szabadalmi oltalmat biztosítani. Mindig, amikor arról beszélünk, hogy javítani kell az Európai Unióban a vállalatok versenyképességét, akkor mindig is hivatkozunk arra, hogy ehhez szükséges egy egységes szabadalmi rendszer. Gondolom, hogy senkinek nincs kételje, kétsége ezzel kapcsolatban. Mindenki ezt szeretné. Most pedig arról van szó, hogy ezt a szükségletet, ezt a célt, amiben egyetértünk, ezt most valósítsuk meg, hogy Európa az a tény, hogy Európában a nagy a nyelvi sokszínűség, sokféle nyelven beszélünk, és nagyon sok sokféle szabadalmi rendszer is működik. Vannak olyan rendszerek, ahol nagyon sok szabadalmat jelentenek be a feltalálók, más országokban ez a szám sokkal alacsonyabb. Nos, ah, annak érdekében, hogy tovább lépjünk ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban, hát született egy tulajdonképpen kétségbe esett lépés, amikor 25 tagállam úgy döntötte, hogy megerősített együttműködés keretében viszi tovább az ügyet. Nem igazán nem ez a jó megoldás, hiszen a szerződésekben teljesen világosan szerepel az, hogy a egyhangulag kell dönteni a nyelvhasználatról, a fordítás kérésé, kérdéséről. Már ez az ügy az Európai Bíróság elé is eh, került. Ezért gondolom, hogyha most ezt az eljárást, a megerősített együttműködést eh, folytatjuk, eh, ugye néhány tagállam hivatkozott erre, és nem, szerintem nem termékeny ez a dolog, mert jog, jogbiztonságot nem tudunk itt teremteni. Elnök úr, szerintem itt nagy fantáziával, kreativitással kellene valami kiutat találnunk ebből a helyzetből, egy olyan kiutat, amelyben mindenki egyet tud érteni. És engedjen meg nekem egy személyes javaslatot. Ugye van ez a háromnyelves eljárás, ezt akarják most a megerősített együttműködésben résztvevő tagállamok, de talán egy előzetes, egy ideiglenes megoldást megtalálhatnánk, az egy ideiglenes megoldással, a, csak a következő évekre vonatkozó only English formulával, tehát hogy csak angol legyen a, a nyelv. Hogyha ezzel mindenki egyet tudna érteni, és ez a három nyelves megoldás mondjuk csak egy átmeneti időszakra vonatkozna, hogy azután egy észszerű, belátható idő után áttérjünk az egynyelvű rendszerre, az only Englishre, csak angolra, és akkor mindenki egyenrangú lenne. Azt hiszem, hogy ez egy kompromis, olyan kompromisszum lehetne, amelynek az eredményeképpen hát megszülethetne végre a megoldás hogyha most Spanyolország és Olaszország továbbra sem hajlandó elfogadni a három nyelves megoldást, és az Európai Bíróság kell, hogy foglalkozzon ezzel az ügyel, a konfliktus megoldásával, Nos, hogyha ez így van, és a többiek pedig kitartanak amellett, hogy maradjon a három nyelvi rendszer, hát ez nagyon kontraproduktív lesz. Éppen ezért én ezt javasolnám, tehát ez a három nyelvi rendszer csak egy átmeneti időszakban éljen, és utána térjünk át az egy nyelvű, az angol nyelvi rendszerre. Kavályó úr. Thank you very much. Uh, uh, we welcome. Köszönöm szépen. Üdvözöljük ezt a rendeletet, illetve az európai szabvány fontosságát az európai ö, iparág számára. Portugália csatlakozott az együttműködéshez, bár mi inkább az angol nyelvi ö, rendszer mellett tennénk le a voksot. Ezen kívül támogatjuk azt az elképzelést is, hogy a háromnyelves megoldás átmeneti megoldás lenne az angol nyelvi használat felé, hogy mindenkinek azonos esélyei legyenek, mondjuk kivétel az Egyesült Királyság ebben az esetben, de hát általában ez mindig így van. Köszönöm szépen. Yeah. Kanó úr. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Úgy látom, hogy az előttem szólók már mindent elmondtak, úgyhogy visszavonom azt, amit, azt, a, azt a kérésemet, hogy hozzá szeretnék szólni. Köszönöm szépen. Akkor a kérdésem az lezárhatjuk ezt a napi rendet, vagy kér még valaki szót? Mészáros úr? Parancsoljon. Mindenképpen köszönetet akarok mondani az összes kollégámnak a bírálatért, a támogatásért és az összes kommentárért, tehát eh, nem kezdtem ezt a nyelvi problémát eh, felvetni szándékosan, ez egy nagyon érzékeny dolog. Rengeteg tárgyalás eh, bukott el emiatt. Én egyetértek az egy nyelvű eljárással a jövőben majd, de hogy ehhez hogyan jutunk el, hát én most nem látom a megállapodást, őszintén szólva nem, nem tudom, hogy ezt hogy lehet elérni és a kollégáknak a október 11-e a módosítók benyújtásának határideje mindkét vélemény esetében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, ezzel le is zárom. A nyolcadik napi rendi pont következik a Dörbeni Klímakonferencia állásfoglalása. Röviden erről beszéltünk is. Az előadó, árnyék előadók ö, igyekeztek egymás között konszenzusra jutni. Roman Cizai kollégának meg is adnám a szót. Szívesen megtenném, de éppen nincs bent. Akkor az árnyék előadókkal kezdjük. Csimánszki úr, parancsoljunk. Nem, egy perc, jó? Ön következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. A klímaváltozás témája már röviden felismerült. Szlovánul, szlovénul folytatom. Idén is az Európai Parlament állásfoglalást tesz közzé ahol a mi véleményünk szerepel a dörbeni klímaváltozással kapcsolatos tárgyalások során. A szakbizottság hatásköre ugyanaz, illetékessége ugyanaz, mint az elmúlt évben. Előkészítettünk egy állásfoglalást kiegészítő módosítók útján, és reméljük el is tudják ezt fogadni. A célom az volt, és ezt bevezetésképpen szeretném elmondani, hogy az összes politikai frakció támogassa azt, amit kidolgoztunk, amiben aztán sikeresek is voltunk. Szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék előadónak, nagyon együttműködők voltak. Az eredmény szerintem jó lett, amit kaptunk. Természetesen a hatáskörét betartottuk ennek a bizottságnak az EU belső politikai vitáit nem nyitottuk meg, hogyha nincsen hatásuk a nemzetközi tárgyalásokra. Két új fejezetre teszünk ki javaslatot, az ENVI-nek, a Környezetvédelmi Szakbizottságnak az egyik, az ipar és a fenntartható gazdálkodás témáját vizsgálja, a második pedig a technológia és kutatás témáját veti fel de az energiahatékonyság vonatkozásában van egy néhány javaslatunk, ez a mi kompetenciánk természetesen. Állást foglaltunk amellett, hogy a klímaváltozás nem csak fenyegetést jelenthet, hanem esélyt is jelent. Másrészt, mert látni kell, hogy harmadik államok mit csinálnak ezen a területen hogyha a klímaváltozás ügyében intézkedéseket hozunk, de csak az EU szempontjából, csak az EU kompetenciáját látjuk itt, akkor elképzelhető, hogy nemzetközi keretek között nem igazán sikeres a fellépésünk, ami aztán negatív hatással lehet az EU-ra nézve is. Vagyis a nemzetközi intézkedéseket hangsúlyozzuk, kifejezzük aggodalmunkat a carbon leakage miatt, a széndiokszid kibocsátás miatt, és az energiaintenzív iparágak problémáit hangsúlyozzuk, Kína és Egyesült Államok szerepét is hangsúlyozzuk ezen a területen. Ezúttal is ágazati megközelítést javaslunk, ahogyan az a 2020-as stratégia szövegében szerepel. A piaci mechanizmusok nemzetközi vétételéről beszélünk, mert meggyőződésünk, hogy az államoknak lehetőséget kell adni arra, hogy piaci mechanizmusokat alkalmazzanak a kibocsátás csökkentése érdekében, ezt pedig egy globális hálózatba kell kötni. Az Európai Unió az ETS rendszerét választotta, amiben némileg eltérünk másoktól, ami a technológia és a kutatás ügyét illeti. Itt hangsúlyozzuk a technológia transfer végrehajtását, miközben a szellemi tulajdonvédelemre hagyatkoznunk kell. Tudjuk, hogy Cancúnban egy technológiai mechanizmust fogadtak el, és reméljük, hogy nemzetközi szinten ezt sikerül nem sokára végrehajtani a kutatás fejlesztésre nemzetközi szinten kell költeni, ugyanis sikerre akkor számíthatunk, hogyha sikerül a technológiákban haladást elérni. És itt természetesen a technológia transfer, a know-how rendkívül fontos. Ennyit szerettem volna a tartalomról elmondani. Viszont elnök úr, két eljárási megjegyzésem is lenne még. Az egyik az ITRE bizottság szerepével foglalkozik az állásfoglalás elfogadása során decemberben az állásfoglalás ügyében az ENVI, a Koordináló Szakbizottság, mi módosítókat terjesztünk elő, és az ENVI-hez képest nem ugyanazok a jogaink, de szerintem nekünk arra kéne törekedni, hogy egyenjogúak legyünk. Az ENVI a környezetvédelmi aspektusokat fedi le, mi pedig az energetikai, ipari, kutatási, információtechnológiai aspektusokat fedjük le ezért azt gondolom, ez legalább olyan fontos, mint az ökológiai aspektus. Vagyis úgy gondolom, hogy ugyanolyan szerep járna nekünk is, amit formalizálni kell, ha nem is idén, de jövőre már mindenképpen. És szerzőként szerintem az ITRE legyen legalább olyan fontos, mint az ENVI a másik pedig a jelenlét a klímakonferencián. Mindig nehézségeink vannak, hogy hányan is vannak a képviselők közül a delegációban, a többi képviselőt hogyan lehet akreditálni, akik nem a delegáció részei. Mindeddig az Európai Bizottság intézte az akreditációt, de évről évre több a nehézség, és már megint azt látjuk, hogy több a nehézség, mint elmúlt években úgy tűnik, hogy azok a képviselők, akik nem a hivatalos delegáció részeit a parlamentben, nem kaphatnak akkreditációt az Európai Bizottságon keresztül, ami problémát jelent. Azért, mert az ITRE és az Envi nem részesül egyenlő elbánásban. Az Envinek több helye van, mint az ITRE-nek a delegációban. És mindazok, akik eh, sok időt szántak ezeknek a témáknak, nem kapnak megfelelő hivatalos akkreditációt. Ami külön negatív, az az az ajánlás, hogy igyekezzünk a Globon keresztül akkreditációt szerezni. Mondhatom erre, hogy rendben van, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy valaki segít az akkreditációban, de ez problémát is jelent. Az első kérdés itt mindjárt az, hogyha Globon keresztül kapok akkreditációt, mit tehetek Dorbenben képviselőként? Ugyanolyan lehetőségeim van, mint a kollégáknak, az összes ülésre bemehetek, mint az többi kolléga, ez az első kérdés. A második kérdés, a, mi a függetlenségemet illeti. Ugyanis, ha a Globon keresztül szerzek akkreditációt, akkor ez a címke rajtam marad és ha esetleg sokan nem is tudják, ez egy NGO, egy civil szervezet, és itt az ember elgondolkodhat ebben az esetben, vagy mások elgondolkodnak, hogyha az információ technológiáról szóló konferenciára megyünk, és a Microsoft akreditálja az embert. Ez nem fog menni, ezt a gyakorlatot meg kell szüntetni. Elnök úr, nagyon kérem arra, biztosítsa, hogy az ITRE szakbizottság tagjai akik a klímakérdésekkel foglalkoznak, ugyanolyan lehetőséget kapjanak, mint az ENVI szakbizottság ezen a konferencián. Köszönöm szépen, Simanszki úr! Köszönöm szépen, teljesen egyetértek azzal, amit az előadó mondott, főleg ami az utolsó mondatot illeti. Az itt ennek ugyanolyan fontosnak kell lennie a megközelítés kidolgozásában itt a parlament részéről, mint a másik szakbizottságnak. Itt természetesen elsősorban az iparban érintve ezen a területen, ami azt jelenti, hogy a környezetvédelmi politika kialakításának következményei befolyással vannak közvetlenül az iparra, a következmények pedig óriásiak ugyanis a versenyképességünk elvesztésének kockázata merül fel a, mindenek előtt, hogyha az energiaintenzív ágazatokról beszélünk az iparunkon belül. Ezek rendkívül fontos témák. A frakcióm azt várja, hogy ezeket a témákat folyamatosan tartsuk fókuszban, mivel a következmények nagyon messzire hatnak bizonyos beruházásokat is blokkol ez Európában egyes ágazatokban, és lelassítja az innovációt is ezen iparágakban. Ezért aztán ahol ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy fókuszáljunk erre a területre. Azt szeretnénk, hogy Európa politikai vezető szerepet játszon ezen a területen, vagy ezeken a területeken, miközben természetesen az nem szabad túlsúlyos korlátokat magunk elé tűzni. Carvalho asszony, elnézést, hibát követtem el a shadow hogy jönnek először, Olszok asszony, Olszok asszony, parancsoljon először. Så vill jag som eh, skugga för den eh, socialdemokratiska partigruppen tacka för gott samarbete. Köszönöm szépen. Mint a szocialisták és demokraták árnyék jelentés készítője, köszönöm a kiváló együttműködést a különböző frakciók között. Rendkívül pragmatikusan jártunk el, és abból a megállapodásból indultunk ki, melyet akkor kötöttünk, ami az utolsó kankuni csúcson született. Az ITRE kompetencia köréről van szó. Itt az energetikai ágazat hozzájárulásáról van szó, illetve arról, hogy hogyan kezelhetjük az energetikai hatékonyságot. Ez pedig fontos szerepet játszhat a nemzetközi tárgyalások során. Tavaly Cancúnban szemináriumot szerveztünk amely az energetika hatékonyságáról szólt. Az Európai Parlament így járult hozzá a szeminárium munkájához. De az újdonság az, hogy az alapanyag stratégia területén találtunk fel valamit mégpedig a hatékonyságot ezen a területen próbáljuk javítani, és ez benne is van a szövegben, ami egyébként teljesen világos és pontos. Megemlítjük azt is, hogy a 14 N pontban, hogy milyen szegénység tapasztalható az energetika terén. Ami azonban a legfontosabb, az az, hogy a zöld munkahelyek elmenekülnek innen. Ha nem vagyunk eléggé hatékonyak a beruházások terén, az energia hatékonyságának megoldása terén, akkor bizony el fogunk veszíteni munkahelyeket. És a konkurencia akárcsak korábban is az Egyesült Államok Kína, ahol óriásiak a befektetések ezen a téren, kihasználják ezt a helyzetet. nem költségként kell kezelni az éghajlat változás terén eszközölt befektetéseket, hanem inkább a versenyképesség érdekében tett befektetéseknek kell őket tekintenünk nem elegendőek a szép szavak, de ugyanakkor nem szabad konfliktusba kerülnünk egymással. Mindannyian azt kell, hogy képviseljük, hogy igenis az ilyen jellegű beruházások munkahelyeket teremtenek, de ezt nem tudjuk kellőképpen bebizonyítani, úgyhogy itt van még tennivalónk. Nos, ami a következő ülést illeti, hát úgy gondolom, hogy teljesen logikus az, hogy a Környezetvédelmi Bizottságnak jelentősebb befolyása legyen, hiszen olyan konferenciáról van szó, mely az éghajlatváltozással foglalkozik. De ugyanakkor az is teljesen normális, hogy az ITRE bizottság megfelelő súlya rendelkezzen. Még akkor is, hogyha a Környezetvédelmi Bizottság, a Felelős Bizottság, vagy az Illetékes Bizottság. Én két éve vagyok itt. Úgy gondolom, hogy az együttműködésen ö, tovább kell javítani. Nem szabad megmaradnunk a saját álláspontunknál, hiszen ö, nem kőbevésett dolgokról van szó, ö, annak állandóan fejlődnie kell. Együttműködésre van szükség, ahol a két szakbizottság együttműködése alapvetően fontos. Az akkreditációt illetően egyetértek a jelentés készítőjével. Az ITRE és főleg a titkárság és az elnök segít nekünk az akkreditációk terén. Legalább egy valaki van az Envin belül, aki nem rendelkezik akkreditációval, és kész felvállalni a költségeket. Hát ez egyáltalán nem értelmes megoldás. A bizottság azt mondja nekünk, hogy nem mehetünk ezekre a konferenciákra túl sokan. Hát ezt megértem. De ugyanakkor nem lehet azt sem mondani, hogy csak ketten mehetnek ilyen-olyan tagállamból. 27 tagállamot képviselünk. A delegáció pedig nem olyan nagy. Én szeretném, hogyha segítenének nekem annak érdekében, hogy azok a képviselők, akik eh, teljes körű tagjai az ITRI-nek és az MV-nek, még nem azok, nem akkreditáltak, de ma a civil szervezetek képviseletében jönnek hozzánk, hát ez egyszerűen nem elfogadható. Egy ötnapos konferencián így nem vehetünk részt, úgyhogy minden, szükség, minden segítségre szükségünk van a jobb megoldás érdekében. Köszönöm. Kavályó Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak, az árnyék előadónak, Jordanának is a kiváló munkát. Hangsúlyozni szeretnék két pontot. Az egyik az egy javaslat, amit a néppárt készített a szektorális megközelítést illetve ezt elfogadta az előadó, ez a szektorális iparági megközelítés jó módja annak, hogy kombináljuk a klímaváltozás elleni harcot és a versenyképességet, és elkerüljük a carbon leakage-et. És, és ez jó megközelítése a nemzetközi tárgyalásoknak, és újfajta megközelítéseket találjunk egy nemzetközi az amely felváltja a kiótói megállapodást. A második pont, ami nagyon jó, hogy belekerült a szövegbe, a CDM megállapítása nagyon fontos ez az európai ipar számára. Két országról van szó, amelyek a profitot kapják, India és Kína, és a CDM arra szolgál, hogy, hogy átalakítsuk ezt a rendszert, ami szerint a fejlesztési komponens a fejlődő országokra vonatkozzon. A bizottság itt végez bizonyos vizsgálatokat szektorális megközelítésben Kína és EU között, vagy India között, tehát ez egy másfajta CDM. Végül pedig szeretném elmondani, teljes mértékben támogatom az akkreditáció ügyében a kollégáimat itt a Dörbeni delegációban, és a koordinátorunk erről beszélni fog majd. Köszönöm szépen de Castillo asszony. Az utolsó pontra fókuszálnék. Köszönöm szépen az előadónak az elvégzett munkát, és az árnyék előadóknak is persze. És azt gondolom, az nagy vita zavar van azzal kapcsolatban, hogy az ITRE jelen legyen a az ITRE is foglalkozik a klímaváltozással, annak különböző aspektusaival, például a célok meghatározásában részt vesz, és a, azt is, hogy milyen körülmények között tudunk hatékonyan fellépni, és milyen körülményeket okoz a klímaváltozás. Ezért meg kell nézni, hogy tudjuk a céljainkat elérni, a megerősített együttműködés nagyon fontos ebben a pontban. Ez a delegáció összetételében viszont nem jut szerephez, és azt gondolom ezzel foglalkoznunk kell, hogyha a Dorbani konferenciáról beszélünk. Úgy gondolom, van itt egy, egy megoldás, amelyel foglalkozunk, A finanszírozás biztosítani kell a Dorbani utazáshoz. Ez mindenképpen érvet jelent, hiszen jobb egyensúlyt tudunk kialakítani a frakciók szerinti összetételben is. Pillanatnyilag a képviselő megnézi, hogy felhasználhatja az összegeket, és adott esetben utasítják, nem kapja meg, de azért ezt még helyre lehetne hozni. Egy kiegyensúlyozott összetételre van szükség a frakciók alapján, hogy a pénzt fel tudjuk használni. Ez olyan lenne, mint egy hivatalos delegáció. A frakciók delegálnának embereket. Nagyon fontos természetesen a létszám bővítése ehhez. Vannak, akik saját forrásokból finanszíroznak, nekik is kell akkreditáció, ebben az esetben nagyobb csoporttal számolhatunk, de itt a konferenciánál szerintem jobb az előző megoldás. A koordinátoroknak szeretném ezt ajánlani, de azt kérem az elnöktől, hogy hogyan nézze meg, hogyan tudjuk ezt figyelembe venni. Egyszerűen arról van szó, hogy frakciók szerinti összetétet vegyünk figyelembe, ez legyen a hivatalos delegáció, de lehetőséget kapjanak egyesek arra is, hogy a saját forrásaik igénybevételével vegyenek részt ebben, és megkapják az akkreditációt. És nem más szervezetek akkreditációjával kelljen utazni. Kulaszka Bubinska asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm a kiegyensúlyozott jelentést. Két dolgot szeretnék megismételni. Az indiai delegációnak a tagja vagyok, és egy találkozóról jöttem vissza. Az Európai Bizottság képviselője azt mondta, hogy nem csinálunk nagy projekteket Indiával, erre figyelnünk kellene, és ezt figyelembe kellene venni a jelentésben. Fókuszálnunk kellene a bilaterális projektekre a klíma és az energiaügyében Európai Unió és bizonyos harmadik országok között. Ez lehetővé tenné számunkra, hogy láthatóbbá váljunk, és az EU a tárgyalások során aktívabban jelenhetne meg. Ezzel jobban felhívnánk a figyelmet, tudatosítanánk a problémát. Ez a fajta gazdasági diplomácia ugyanolyan fontos, mint a politikai diplomácia. Az ilyen klíma és energia összefüggő dolgok nem magasan szerepelnek a napi rendekben. Aztán egy másik dolog, az megerősített együttműködés az elnökre nézek, és kérem, felszólítom az elnököt, a szakbizottság elnökét. Arról van szó, Az 51-es szabálya megerősített együttműködés nyitottabb felhasználást, alkalmazást igényel. Van egy csomó ügy, mint az energia és a klíma, és Időnként én részt veszek az MV, ülé, ülésen, és láthatjuk, hogy ugyanolyan té, ugyanarról a témáról beszélünk, csak különböző szemszögből. Ez megmutatkozik egyébként ebben a jelentésben is, vagyis az, az együttműködési szabályt, az 51-es szabályt gyakrabban kéne használnunk. Jó, e, holnap a szavazáson, majd ezt még megbeszéljük. Mindenképpen mm, kiszabtak rám egy feladatot, Kolárszka Bubinska asszony felvetette, hogy hogyan vonják be mindkét szakbizottságot bizonyos témákban, ahol mind a kettő érintett, és hogy ugyanez merül fel újra is. És akkor rettenetes viták, veszekedések vannak a hatáskörökkel, illetékesekkel kapcsolatban, ez, ez nem megy és a végén az győz, akinek jobbak az idegei, nem az, akinek jobbak az érvei. Tehát itt tényleg valamilyen módot kéne találnunk arra, hogy elvi szinten tisztázom bizonyos dolgokat, főleg ilyen állásfoglalásokban. Megértettem a problémát, csak nincs megoldása még, ami az utazást illeti, a delegációt illeti. Először is az elnök a konferenciája dönt, frakciókon keresztül ment ez, ők határozták, korlátozták ezt azért felhívom a figyelmet. Ez egy eh, különös delegáció még mindig más területeken, a, a kontingensen kívüli delegációt eleve elutasították. Tehát itt legalább van még a, ez egy privilegizált helyzet, amiben a delegáció van. De hát a probléma mindig az, hogy többen akarnak utazni, mint hányan ezt tehetik. Ezt levélben lehet tisztázni, így az ITRE és a az MV aránya milyen a résztvevőket illetően, erről tudok egy levelet megfogalmazni, de az akkreditáció ennél sokkal bonyolultabb. Szerintem ez azzal függ össze, ha jól értem, hogy az Európai Bizottság megváltoztatta a hozzáállását. Régebben mindent az Európai Bizottság csinált. Nem tudom, van-e itt valaki a, az Európai Bizottságtól, hogy miért változtatták ezt meg? Ez most letámadtam valakit persze, de van-e itt valaki, aki tud válaszolni? Ha nem, akkor a levelet a az Európai Bizottságnak kéne küldeni. Mert az eljárásbeli módosítás ahhoz vezetett, hogy kialakult ez a probléma itt az akkreditációval. Mindenkivel egyet tudok érteni, aki azt mondja, hogy nem igazából jó az, hogy más szervezeteken keresztül akreditáljanak parlamenti képviselők. Ez így nem megy, osztom az elhangzott véleményt. Vagyis eh, az ITRE NV arányok kérdésében írok egy levelet, másodszor pedig a bizottsághoz fordulok egy kérdéssel, hogy ezt tisztázzák. De Castilla asszony, a bizottság az akkreditációt adja, a parlament kérésére adja? Tehát a parlament dönt arról, hogy hány embert akarnak delegálni mondjuk azt mondja, hogy százat mondunk, akkor a bizottság azt mondja, hogy ez nem megy. De a parlament feladata, hogy az elnökök konferenciáján keresztül, vagy stb. megvannak ehhez a lépések, a és nekünk kell eldönteni először, hogy kibővítjük a delegáció tagjainak a számát és másodszor hogy ugyanaz a szám, ugyanaz a megoszlás, és az, a finanszírozás, az új tagok finanszíroznák magukat a saját forrásaikból, a saját költségvetés, amik, mi erre van neki nemzetközi találkozókon való részvétel alapból. Igen, ezek informális egyeztetések voltak, szerintem ezt tisztáznunk kell a parlament, az adminisztráció, a parlament elnöke, az elnökök konferenciája az, ahol megszületek egy ilyen döntés. Továbbítom a kérdést. Mi itt nem tudok megoldást találni. Egyetértek. A következő napi rendi pont az európai szabványosítás. Gyerek kolléga, parancsoljon. Köszönöm elnök úr a szót. Elnök úr, kedves kollégák! A mai téma rendkívül fontos, és kulcsfontosságú, vagyis a piacok működése szempontjából a legfontosabb. A szabványosítás mind, minden piac szempontjából rendkívül fontos legyen, ez a nagy belső piac, az európai vagy a nemzetközi piac. A versenyképesség pontosan attól függ, hogy milyen technikai elvárásokat állapítunk meg, a, milyen termékekre van szükség, szolgáltatásokra, eljárásokra az ICT, az ICT terén. Itt nagyon fontosak a nagy gazdaságok. Mi a szándéka a bizottságnak? Megfelelő elismerésre van itt szükség. Nyilván a 27 tagállamban harmonizálni kívánja a bizottság a szabványosítást, fel akarja gyorsítani az európai szabványok kidolgozását, tehát ez elég hosszú idő, két-három évet is igénybe vesz illetve a szolgáltatások piacára is ki akarja ezt terjeszteni, aztán rendbe akarja tenni az ICT ágazatot megfelelő szabványok bevezetésével. Ezen kívül a KKV-k számára azonos hozzáférési lehetőséget kíván teremteni a különböző szabványok kidolgozásához, azok felhasználásához. Ez azonban nehéznek bizonyulhat, és az is. A szabványosítási hivatalok, főleg az egyes nemzetek szabványosítási hivatalai egyénenként működnek, az európai szabványok pedig európai szubvenciók segítségével kell, hogy kidolgozásra kerüljenek. Itt úgy tűnik, hogy érdekellentét van, mivel a harmonizációra, a harmonizáció érdekében fokozatosan ki kell vonni az egyes nemzeti rendszereket A bizottságnak ez volna a szándéka? A, szabványosi, a szabványügyi hivatalok fokozatos kiiktatása? A KKV-k hogy, tudná, hogy tudják felvenni a, a versenyt a nagy és gazdag cégekkel a szabványosítás terén? Nincs információ és szabályozás az ISO szabványok és az európai szabványok között. Hát ez nagyban kapcsolódik a versenyképességünkhöz Úgyhogy miért van ez így? A nyilvánosságra hozatal után az együtt, nyilván az együttműködést fönn kell tartani, de amikor nyilvánosságra kerülnek az információk, bizonyos szabvány folyamatokat is befolyásolhatnak. Aztán az engedélyeket is. Mi a helyzet az elszabványokkal? A következő kérdésem a fordításra vonatkozik. Mi lesz ezzel, amikor majd a nemzeti szabványokat harmonizálják? Mert sok az ellentmondás a szabványok terén, hiszen nagyon sok költségvonzata van. Aztán van még egy kérdésem. A bizottság miért utal bizonyos fórumokra és konzorciumokra, a szabványok kidolgozása során elsősorban az ICT technológiák körében. A nemzeti irodák nem rendelkezhetnek ugyanilyen kompetenciákkal? Ezek a legfőbb problémák, amiket találtam ebben az anyagban. Érdekes és jó projekt ez, de még mindig szükség van finomításra. Köszönöm szépen a szót. Kolléga Balcsitis. Balcsitis kollega. E, Köszönöm elnök úr a szót. Nagyon sok vitát folytattunk le már ebben a témában, itt a bizottságon belül. Egyetértek az előadóval, kollégámmal, e, bizonyos aggályok tekintetében és hátrányok területén a jelenlegi javaslatban. Mind a mellett létre szeretnénk hozni a belső piacot, ami versenyképes is, ahol egyértelműek a szabályok, és mindenki egyenlő esélyekkel indul. Úgyhogy szükség van közös szabványosítási elvekre az egész EU-ban. Ez elősegítené nyilván a biztonságot, a versenyképességet, és ezen kívül talán egy egyetlen közbeszerzési rendszer teremtene az Európai Unió belül, ami az EU tagállamok számára előnyös lenne. Ezen kívül szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak is, hogy meghallgatta javaslatainkat, és remélem, hogy felrebb, átláthatóbb belső piacot tudunk majd az EU-ban létrehozni, ahol hatékonyabban tudunk majd működni. Köszönöm. <coughs> Köszönöm a szót. Egyetértek az előadó javaslataival és megjegyzéseivel én is. Talán kiegészítésképpen egy dolgot szeretnék megemlíteni. Az Európai Unió nagy normatív hatalom. Még mindig rendelkezik 500 milliós fogyasztói piaccal, ami a legnagyobb piac a világon. Úgyhogy hogy hozzáférhessünk ehhez a piachoz, hogy a normákat tiszteletbe tartsák, e végül is nagyon fontos ö, mozgató, rugó. A gond az, hogy nincs ellenőrzés. Persze lehet meghatározni normákat, de ki ellenőrzi, hogy tényleg alkalmazzák-e, tiszteletben tartják-e őket. Az Egyesült Államokban ez megtörténik, Kínában is. Ők nem zavartatják magukat, meghívatják magukat a saját cé- bá- cégeinkhez, megnézik, hogy hogy gyártják a termékeket ott, és hogy a normákat tiszteletbe tartják-e. Nálunk itt vannak hiányságok, és ugyanez igaz az immigrációra is, vannak szabályok, de ugyanakkor senki nem ellenőrzi, hogy tiszteletbe tartják-e őket. Úgyhogy nagyon fontosak ezek az ellenőrző eljárások, hogy eldöntessük, hogy tényleg alkalmazzák ezeket a normákat. Köszönöm. Odi úr. President. Köszönöm elnök úr a szót. Csatlakoznék ahhoz, amit kiváló kollégám Béber úr mondott, hiszen egyetértek vele. Azon gondolkodom, hogy nem jött el az a pillanat, hogy megragadjuk ezt a lehetőséget a politikai vita keretén belül, hogy az iparpolitikához kapcsolódjunk. Mert egyébként én is hallom ezeket a hangokat ott a helyszínen, hogy normák, normák, normák születnek, mondjuk környezetvédelmi, egészségügyi, szanitér normák, de arra nem figyelünk oda, hogy ki fogja előállítani azokat a termékeket, amelyek ezen normák keretén belül fognak megszületni, és aztán amit meg akarnak változtatni például a fogyasztók. Ott van például a, a klímaszekrények ügye. Egész Európában az ezekben felhasználható folyadékot ki kellett cserélni. A részletekben nem mennék, mert nem vagyok mérnök. Tehát a normák megszülettek, de aztán hogy ki fogja ezt előállítani, ez gyakorlatilag attól függ, hogy milyen import jön az EU-ból, EU-n kívülről, és ugye ott van a vásárló erő, amely figyelembe kell, hogy, amelyet figyelembe kell venni ugyanakkor. Tehát ha minőségileg nem lépünk normatív megközelítés felé a, a, a belső piacunkon, akkor gyakorlatilag a kapcsolatot meg kell találnunk afelé, hogy ki fog előállítani ilyen termékeket, ki fogja alkalmazni ezeket a normákat. Úgyhogy nagyon fontos az ellenőrzés, annak érdekében, hogy az egész belső piacon mindezeket tiszteletbe is tartják. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most Brickman asszonynak a meg a szót, aki a bizottságot képviseli. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget hogy néhány szót én is szólhatok, nincs sok időnk. Annyit hagy mondjak el, hogy üdvözöljük eh, azt, hogy ezzel a fontos kérdéssel, a szabványosítással foglalkozik az önök szakbizottsága, és ezzel önök is hozzájárulnak ahhoz a vitához, amit eh, mi is folytatunk, hogyan tudnánk javítani a szabványosítási rendszerén, hogyan tudnánk ezt egyszerűsíteni, korszerűsíteni, ugyanezen dolgozunk mi a bizottságnál is. És az EU-nak sok más fontos célkitűzése, az EU 2020-as stratégia is szorosan kapcsolódik a szabványosítás terén tett erőfeszítéseinkhez. Szeretnénk javítani a szabványokat, hogy ezek hasznosabbak legyenek az iparpolitika, az innováció és egy sor más EU szakpolitika számára. Szeretnénk, hogyha ezzel az egész csomaggal korszerűbbé válna a rendszer, jobban tudna alkalmazkodni a technológiai változásokhoz. A jelentés készítőjétől hallottam, hogy vannak még aggályai, néhány tartalmi kérdéssel összefüggésben is. Szeretnénk valamit tisztázni. A csomagunk nem forradalmi, nem akarjuk forradalmilag megváltoztatni a szabványosítás rendszerint, az evolúciót szeretnénk, tehát a nemzeti szabványi hivatalok továbbra is dolgozni fognak, tiszteletben tartjuk az európai szabványosítás fő elvét, azaz azt, hogy önkéntesek a szabványok, a piaca mozgató erő, azután nemzeti delegációk dolgoznak a nemzeti szabványügyi hivataloknál, ez továbbra is benne marad a csomagban, ami kiegészül néhány más elemmel, de az alapelveken nem változtatunk semmit. Ezt szerettem volna tisztázni, mert nagyon fontos, hogy nehogy félreértés legyen az a kapcsolatban, hogy min is dolgozik a bizottság. Tehát nem lesz forradalmi, teljes, gyökeres átalakítás, nagyon is megpróbáljuk követni azt, amit a parlament mondott a 2010-es októberi jelentésében. Nagyon jól értjük, hogy van kapcsolat a szabványosítás és a versenyképesség között. Egyetértünk azzal, amit a különböző hozzászólók elmondtak, tehát pontosan kell látni, hogy mi a szabványosítás, a termék biztonság és a piac felügyelet közötti kapcsolat. Persze vannak jogszabályok, de hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a piacon lévő, piacon forgalmazott termékek valóban biztonságosak a fogyasztók számára? Ez egy nagyon fontos szempont. És ez indirekt módon kapcsolódik a szabványosításhoz, de egyértelmű a kapcsolat. Ahogyan tudják, a piac felügyelet itt a nemzeti hatóságok kompetenciája, ők felelősek azért, hogy a saját piacok felügyeletét ellássák. Vannak nemzeti piacfelügyeleti szervek, hatóságok, amelyek figyelik, hogy mi történik a piacon, és visszavonják a nem biztonságos vagy a jogszabályoknak nem megfelelő termékeket mi most azt szeretnénk, hogy javuljon az együttműködés a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok között, legyen az EU-nak is egy piacfelügyeleti politikája, lesz egy rendelet erről, jövőre már előállunk a jogalkotási javaslattal, hogy hogyan eh, lehetne tovább erősíteni a piacfelügyeletet. Megismétlem, tehát a szabványosítás és az iparpolitika közötti kapcsolat eh, rendkívül fontos, ez a mi javaslatunk alapja most csak szeretnénk az ipar versenyképességét javítani. Meg kell határoznunk, hogy mely szektorok kell, hogy prioritást kapjanak, a növekedés szempontjából melyek a legfontosabb ágazatok. És ez szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy az ipar jelentősége nő, a versenyképességet, a gazdaság versenyképességét pedig 2020-ig növelni szeretnénk. Még egyszer kihangsúlyozom, teljesen világos számunkra, hogy az ön szakbizottságának nagyon fontos szerepe van a szabványosítás és az iparpolitika közötti kapcsolat tekintetében. Köszönöm szépen! Ez ma még csak egy ilyen első nekifutás volt, néhány alkalommal ezt a tárgykört még át fogjuk tekinteni, de ma lezárhatjuk ezt a pontot. És ezzel rátérünk a következő, a tízes számú napi rendi pontra, a polgárok szolgálatában álló űrstratégia a jelentés tárgya. Patri Cello úr az előadó. Először neki adom meg a szót. Eh, Szeretném a az ITRE szakbizottság titkárságának megköszönni a segítséget. Eh, Sigrid Bayer kollega rengeteget segített, mindig rendelkezésemre állt, és nagyon profi módon eh, támogatta a szöveg elkészítésének a munkáját. Az európai űrstratégiájáról beszélünk. Eh, október 20-án lövik ki majd a két első Galileo műholdat. Ez is jelzi, hogy ennek a tárkörnek, amivel ugye most foglalkozunk, eh, milyen nagy a jelentősége. Hosszú évek teltek el az felkészüléssel, és most eh, megtörténik a kilövés. Ez a program első része. Az Európai Unió szeretné a függetlenségét megvalósítani ezzel a Galileo projekttel. És eh, célunk eh, az is, hogy a Lisszaboni szerződés századik cikk cikkének érvényt szerezzünk. Ez a cikk félreérthetetlenül eh, felruházza felelősséggel az EU-t azzal, hogy koordinálja és konszolidálja a nemzeti űrprogramokat, űrstratégiákat egy közös támogatási keretben, annak érdekében, hogy fejlődjön a kutatás, eh, a eh, tudomány, és versenyképesek legyünk. Ez a jelentés alapja is. Az űr stratégiai jelentőségű. Az Európai Uniónak nemzetközi szinten is számos konkurenssel kell együttműködnie. Ennek alapja az EU szerződése, ambiciózus célok eléréséről szól a szerződés, az Európai Parlamenttel együtt a megfelelő eszközöket és jogalkotási instrumentumokat is rendelkezésre kell bocsátani ahhoz, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Egyetértünk azzal, hogy a Galileo nagyon jelentős projekt, a 3,5 milliárd eurós finanszírozás elfogadjuk, a projekt stratégiai jelentőségű, és a GMSS, GNSS is kell, hogy tovább folytatódjon. A két program szinergia hatásait érvényesíteni kell, ilyen módon tudjuk megvalósítani az EU függetlenségét, a politikai autonómiát az űrpolitika területén. Ez nagy gazdasági előnyökkel is fog járni az európai polgárok számára. A technológiai előrehaladás révén új munkahelyeket sikerül majd teremteni. Ezért sajnálatosnak tartom azt, hogy a bizottság úgy döntött, hogy a GNSS finanszírozását nem vette fel a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó több éves költségvetési keretbe. Hogyha lenne egy ilyen támogató költségvetés, akkor az eddigi beruházások értelmesek lennének, ellenkező esetben értelmetlennek voltak. Elengedhetetlennek tartom azt is, hogy a bizottság stratégiáját, azaz a Galileóval és a GNSS-szel kapcsolatos irányítási feladatokat is megvalósítsuk. Racionális módon kell megszervezni a programokat, mert csak így lehet kiszámítani az üzemeltetési, karbantartási költségeket. Nagyon világos célt tűzünk ki magunknak, és tudnunk kell, hogy hosszú távon is az európai űrpolitikához milyen pénzügyi eszközök, mennyi pénzügyi eszközre lesz szükség. Egy nagyon fontos passzus a szövegben azzal foglalkozik, hogy létre kell hozni az Európai Környezeti Megfigyelő Központot, az Euronest. Nagyon fontos, hogy az európai, az űrben lévő műholdakat, műholdak helyét meg tudjuk határozni, de ugyanakkor biztosítani kell a védelmet is az űr űrben lévő műha, műholdokat, műholdakat védeni kell az aszteroidoktól, illetve a világűrben kerengő különböző eh, hulladékoktól. Az innovációban újabb beruházásokra van szükség, szükség van adhok eh, programokra is. És ezen a területen az Európai Bizottság koordinátorként kell, hogy fellépjen, koordinálja a tagállamok által végrehajtott eh, programokat, el kell kerülni ugyanis azt, hogy megkettőződjön a munka, hogy eh, azt is, hogy ne legyenek hiányosságok a koordináció hiányából adódóan. Az Európai Uniónak szüksége van egy önálló űrpolitikára, szüksége van ahhoz, hogy ebben sokan részt vehessenek. Az Európai Bizottságnak még sokat kell tenni azért, hogy legyen egy, kialakuljon egy nemzetközi együttműködési stratégia is, így Oroszországgal és az Egyesült Államokkal stratégiai partnereinkkel színevi hatásokat tudnánk érvényesíteni, és ilyen módon nagyobb beruházásokat, programokat is együttesen meg tudnánk valósítani. Azt hiszem, hogy az EU részvét azt is szükségessé teszi, hogy az ESZ-t újra definiáljuk. Az ügynökség az feladata a technológiai kapacitás és a versenyképesség fenntartása az európai ipar versenyképességének a fenntartása. Én előadóként az űrpolitikával kapcsolatban most az első a munka első szakaszát lezártam, remélem, hogy a módosító indítványaiknak köszönhetően a szakbizottságunk majd az új szerződés 89. cikkével összhangban egy olyan szöveget tud megfogalmazni, amely hozzájárul a tudományos technológiai erőle haradáshoz egy olyan ágazatban, ahol elengedhetetlen a fejlődés az Európai Unió számára. Köszönöm szépen, és Lamszke kollégának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak is ezt a kiegyensúlyozott jó jelentést. Nagyon elégedett vagyok vele. Csak egy néhány pontra koncentrálok most. Ezeket szeretném felvetni, amiket talán erősíteni kellene, vagy adott esetben még dolgozni kell rajtuk és mindenek előtt a költségvetésen kell itt elgondolkodnunk egyes esetekben. Nézzük csak a finanszírozást, azt hiszem ebben egyetértünk itt a parlamentben, hogy ezek a források az európai költségvetésbe illesztendők, hogyha akarunk egy űrstratégiát az Ignos, egnos a Galileóval, a GMS-szel, akkor azt az európai költségvetésből kell finanszírozni, hogy mi ezt befolyásolni tudjuk azt gondolom, hogy a vita címzetje inkább a tanács lenne. Kicsit bologatott a tanács titkársága. A tagállamok nem követelhetik, hogy nagyszerű stratégiát akarunk, nagy projekteket akarunk, és amikor fizetni kellene, akkor elkezdenek befékezni. Tudom, hogy nehéz helyzetben vagyunk, költségvetési válság van, pénzügyi válság van egyes országban, de ezek a világűr projektek, az űrstratégia azért ezt többletértéket hoz, ez profitot termel, munkahelyeket teremt, ezt a tagállamokban tudatosítani kell a pénzügyi keretben és a költségvetésben jól kell kalkulálni, egy műhold 5-7 évig tart, és ha nem lehet tovább irányítani akkor, vagy vezérelni, akkor fel, fel kell váltani, pótolni kell egy újjal, tehát hosszú távon a szolgáltatásokat kell biztosítani, stb a rendszer biztosítás erről a támadásokkal szemben, illetve a világűr szemét hulladék. Ma délelőtt beszéltünk a szájban a kiberbűnözésről. A kiberbűnözés nagyon érintett téma ezen a területen, hiszen itt a földi számítógépes irányításokról is beszélünk. Az egy további pont, amit az én tapasztalataim is alátámasztanak a Galileóval kapcsolatban, fel kell vetni a 18. pontot, például a határok ellenőrzése, felügyelete, ez egy észszerű dolog. Ez nem csak a Frontex szempontjából érdekes, de vegyük a kalózkodást Afrika szarvánál például, hogy ott az európai katonai egységeket támogatjuk méghozzá oly módon, hogy precíz rendszer, felügyeleti rendszert alkalmaz. Meg tudjuk különböztetni a kalózhajót a halászhajótól, és akkor célzottan tudunk kivonulni, és akkor meg tudjuk akadályozni a kalózkodást. De bizonyára lesz itt vita a parlamentben. A más 22. pont egy nagyon fontos pont itt a módosítók keretében támogatni szeretném ezt a témát, a kombináció lehetőség a GMS, a telekommunikációs távközlési műholdak és a mi témánk összekötése, ez nagyon fontos, azt hiszem itt közös stratégiát kéne kialakítani abban, hogy a szolgálatokat hogyan tudjuk jobban kombinálni, és hogyan tudjuk továbbfejleszteni. Az utolsó pont pedig itt azt gondolom újra beszélnem kell a jelentés készítőjével, hogy hogyan gondolja ezt az egész ügyet. Autonóm hozzáférés a világűrhöz, ez világos, ezt akarjuk, de ezzel egyidejűleg nemzetközi együttműködést is akarunk. Itt ezt valahogy meg kell nézni, hogy hogy tudunk egyesült teremteni, hogy az autonómia, az indítórendszerek, stb. és a nemzetközi együttműködés hogyan alakul, mert leszámít verseny is. Láthattuk ezt már korábban. Ha a verseny működik, akkor az indítások olcsóbbak lesznek, a startok olcsóbbak lesznek, és hát ez hogyha egyetlen van, akkor ö, ö, az árak felfelé mennek, ezt meg kell beszélnünk, tehát az, ez a viszonyát tisztázni kell. Itt még meg kell beszélni, hogy az, ez a tagállamok és az EU hogyan működik együtt. Mindenesetre örülök a következő találkozónak. Köszönöm szépen. Köszönöm, remek kolléga. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani a, az előadónak. Szerintem nagy munkát végzett. Ebben az összefüggésben csak egy néhány aspektust emelnék ki, ezek számomra a legfontosabbak. Nemrégiben volt egy meghallgatás ebben a témában, és ez a meghallgatás rámutatott arra, hogy egyre erőteljesebben hangzanak azok a hangok, amelyek ambíciózusabb dokumentumokat követelnek az űrpolitikánkban. Van hagyományunk, van mire támaszkodnunk, vannak eredményeink ezen a területen, és nagyon jó szakembereink is vannak, ahol még nem egészen világos a helyzet, a prioritások témája több mint 50 prioritásunk van, ez nem jó így. Ez abban is tükröződik egyébként, hogy a finanszírozás, a döntéshozatal nehézségei jelentkeznek. Az előttem szóló már említette ezeket a nehézségeket. Itt nem csak űrpolitikáról beszélünk, hanem más összefüggésekben is szóba került ez ma már többször. Úgy vélem, hogyha ezt a kérdést nem jól oldjuk meg, nem jól kezeljük, akkor függő helyzetbe kerülhetünk a kulcs technológiákban. Úgy értem, hogy a világ többi részétől függünk majd de azért még szeretném elmondani azt is, hogy az egyik módja annak, hogy a nemzetközi együttműködést erősítsük, ez egy fontos dolog, a jelentés készítője is beszélt erről. Nem csak az Egyesült Államokra, Oroszországra gondolunk, vannak más nagy játékosok, Kína, India és egyéb országok is. Ne felejtsük el, hogy a jelentésünkben azt mondjuk, és a cím is ezt tartalmazza, űrstratégia, ez álljon a polgárok érdekében, a polgárok szolgálatában. Persze, nem könnyű, egészen mások gondolkodnak napjainkban az emberek, de azért meg kell nézni, hogy mit hoz nekik, és mit el tőlük a, egy ilyen stratégia, tehát, hogyha, illetve mit, mit jelent az, ha nem készül ilyen stratégia. Végén pedig szeretném még elmondani, hogy köszönetet mondok az előadónak, és annak szellemében, amit elmondtam, igyekeztem, igyekszem majd a dokumentumot gazdagítani ilyen módosítóval. Tosnovski kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm az előttem szólóknak. Rövidebb lehetek egyébként, mert számos dolog elhangzott, amit én is el akarok mondani. Azt gondolom jó ez a jelentés, és a legfontosabb dolgokat tartalmazza. Ahhoz is csatlakoznak, amit Láte úr mondott, igyekeznünk kell a finanszírozási kérdéseket a lehető legvilágosabban megfogalmazni. Lehet, hogy bonyolult az ügy is, de nyilván nem használ, hogyha azt mondjuk mindig a végén, hogy nincs elég pénzünk, nincs elég forrásunk egy alapvető funkció végrehajtására. Tudnélik, ha valami tényleg közösségi a projektekben, akkor pont ez az a projekt, ahol erről beszélnünk kell. Azt gondolom, hogy ezt egyedül egyetlen tagállam sem tudja kézbe venni. Ez egy igazi közös EU ügy, ahol az erőket fókuszálni lehet. A forrásoknak nagyon pontosaknak kell lenniük, pontosan kell ezeket bemutatni, hogy később nem mondjuk azt, hogy hiányzik valami Természetesen napjainkban nem könnyű téma ez, és számos tagállam számára nehézséget jelent, de azért látni kell, hogy mennyire fontos. A 22. pontban szó esik egyébként az alkalmazásokról is. A projekt egyébként attól függ, a sikerét tekintve, hogy milyen alkalmazásokat lehet egy életciklus során igénybe venni. Lehet, hogy valamikor majd olyas valamit is lehet hasznosítani, amit ma még nem is tudunk. Egyébként pedig a projekt kapacitásairól a siker is dönt. Azt tudjuk, hogy egy, azon, egy bizonyos infrastruktúrát biztosítani kell. A mi feladatunk itt az lenne, hogy az összes ajánlatot teljes mértékben kiaknázzuk. Itt kézenfekvőnek tűnik valami, amiről régóta beszélünk, hogy megteremtsünk egy kapcsolatot a hetedik keretprogrammal, illetve függetlenül attól, hogyan nevezik a jövőben ezt a keretprogramot. A lényeg az, hogy a tudományos kapacitásokat itt koncentrálni kell, úgy gondoljuk. Egy sor terület lesz, amelyekről még nem is beszéltek. Egyet értettem Lántúrral egy további alkalmazásról, hogy ezt vitassuk meg, ez egy nagyon érzékeny téma. Itt a műholdas ellenőrzés katonai célok esetében, de figyelembe kell ezt is venni, mert ez egy jövőbeli perspektíva. Nagyra becsülöm ezt a jelentést. Úgy gondolom, hogy a fáradozásaink a Galileót magas szintre helyezzük, hogy az EU EU-t képviselni tudjuk, egyszerűen látni kell, hogy fókuszálni kell az erőinket, ami egy rendkívül fontos. Köszönöm szépen Patricello kollégának. Nagyon jó a jelentés. Weber kolléga. Köszönöm a szót. Én is szeretnék gratulálni Patricello kollégánknak ezért a kiváló munkáért. De szeretném megerősíteni jelentésének konklúzióit. Nevezetesen, ami a GMÖS ES programot illeti, én is ezt fogom tenni módosító indítvány formájában. Tudjuk, hogy a GMES most lép be operatív szakaszába, és ezen szakasz során a pénzügyi kockázatok már korlátozottak ahhoz képest, amelyekkel szembe kell nézni majd a fejlesztési szakban. A költségek ebben a szakban, ebben a szakaszban tehát irányíthatóak. Mondhatjuk ezt más európai programok tapasztalatai alapján, mint például a meteorológiai műholdak programja. Tehát úgy gondolom, hogy a 16-os bekezdést meg kell erősíteni, és határozottabban kérni a bizottságtól azt, hogy teljes mértékben integrálja a GMES program finanszírozását a következő keretprogramban az Unióban több kollega hasonlóképpen vélekedett, úgyhogy eresítsük meg ezt a nagyon fontos bekezdést. A GMS, e önök is emlékeztetek erre, azzal a célral született, hogy az Európai Unió vezető szerepet vegyen át a környezetvédelmi és humanitárius tevékenységek terén. Hát vannak vitatottabb kiadások is az európai közösségben, mint ezek. Ahogyan azt az előadó is javasolja, természetesen ki kell egészíteni a jogalkotói keretet, és ennek kezelését hatékonyá kell tenni. Azt javaslom, hogy ezt úgy tegyük, hogy a lehető legjobban kihasználjuk a jelenlegi európai entitások ismereteit, legyenek azok államiak vagy magánjellegűek. Nyilván ragaszkodnunk kell az uniónak az űr függetlenséghez, és az meghatározott célokat el kell érni. Az autonómia megőrzése érdekében nyilván fel kell használnunk az európai eszközöket. Nagyon fontos, hogy a bizottság a lehető leggyorsabban konkrét javaslatokkal álljon elő, hogy mi legyen az a stratégia, amely egy racionális szervezés keretén belül képzelhető el nem csak az űrpolitika, hanem az iparpolitika területén is, ahogy ez több kollégám is jelezte, illetve ide tartozik még az európai versenyképesség is. Végül egy fontos témára szeretnék utalni, Glante kollega említette, a nemzetközi együttműködésről van szó, főleg a kutatás terén, olyanokkal, mint Oroszország, az Egyesült Államok vagy Kína. Rendkívül kívánatos ez az egyetműködés, viszont a reciprocitás kölcsönös tiszteletbetartásának elve alapján kell, hogy működjön ma. Ezeknek az országoknak a piacai teljes mértékben zártak, a nemzetközi ipar beleértve az európai ipar számára is. Európának nem szabad naívan viselkednie, nem szabad egyedül megnyitnia ezt a piacot a nemzetközi verseny számára, anélkül, hogy cserébe a reciprocitást kérje. Vagy kölcsönösséget. Köszönöm. Lambert kolléga. Köszönöm szépen elnézést, hogy késtem nem érdektelenség, hanem az ország bankválsága, ami a figyelmemet igényli. Há, hat megjegyzésem van az első, a világűr természetesen a legegyértelműbb terület, ahol európai játékot kell űznünk, ez nem egy tagállami lehetőség. Tudjuk, hogy van egy sor ország, amelyeknek sok éves tapasztalatuk van ezen a területen, de hát látva a befektetési, beruházási igényeket az európai mérce, az, amit itt alkalmazni tanunk, azt hiszem ez világos, de emlékeztetni kell az összes polgárt arra, hogy ez az a terület, ahol tényleg plusz képvisel Európa a második pont. Ez egy intézményi megjegyzés. Nem tudom, van-e itt valaki az Európai Bizottság képviseletében, de az az érzésem, hogy az ITRE bizottságot eh, nem veszik figyelembe, sötétben tartanak bennünket alapvető aspektusok eh, tekintetében, mint például a finanszírozás. Egy, egyértelmű számokat kérünk régóta, nem csak ilyen főszámokat, hanem részletes számokat, eh, mint a Galileo esetében tanácsot kérnek tőlünk, iránymutatást kérnek a zűrpolitika vonatkozásában, másrészt viszont minket a részletekkel kapcsolatban ö, sötétben tartanak. Nézzük például a Galileo államilag szabályozott ö, ö, szolgáltatásait. Ö, a miközben katonai célú felhasználás is bizonyos százalékban előfordul, bár eredetileg azt mondták, hogy a Galileo egy tisztán civil projekt. Nem az az érzésem, hogy ezen a területen tényleg kialakult az együttműködés szelleme, hm, pedig szövetségesnek kell lennünk. Azt gondolom, hogy ezt kifejezetten meg kéne említeni itt. Nem apró pénzről beszélünk nem arról van szó, hogy respektáljanak intézményként, hanem nagyon sok pénzről van szó, és az elszámoltatóság fontos a polgárok szemében. A harmadik pont eh, GMS. Eh, Mióta ebben a bizottságban vagyok, eh, van, van egy projekt, vagy az űrpolitika része, amit támogatni kell, az GMS. Mert ez lefedi azt, ami máshol nem érhető el. A, a Galileo, a, G, a GMS e tényleg teljesen új dolog, ami többletértéket képvisel. Egy kicsit furának tartom, hogy a bizottság a saját programját kockáztatja. Ahogyan a bizottság ezt kezeli, más projekteket eh, figyelmen kívül hagynak, mint az ITER-t, vagy a Galileo-t a GMS e egyébként eh, jól áll, megjósolható a jövője pénzügyileg, és elvárnám a bizottságtól, hogy jöjjön el ide az ITER, nem tudjuk mi lesz vele, mi történik, ezt a költségvetésen kívül tartjuk, mert nem tudjuk kezelni a költségvetésen belül, a GMI ezt a Galileót bevesszük a költségvetésbe, vagy körülhatároljuk. Ez rendben van. Tehát ez az kint van, mert nem akarjuk ezt többet, ez is egy megoldás. Azt mond, kell, hogy mondjam, menedzsment szempontból ezt őrültnek tartom. Van egy projekt, amely értéket teremt, amiről egyértelműen meg tudjuk mondani, hogy mire van szükség, milyen beruházásra a GMS-et kizárjuk Másrészt már van egy projekt, amiről mi belátható indul, nem termelés teljesen ellenőrzésen kívül esik, és nem megjósolhat, hogy mi történik, az benn marad a költségvetésben. Az összes menedzsernek azt mondanám, próbálja meg ezt eladni valakinek, bemagyarázni valakinek. Bár a bizottság ezt akarja tenni, a tagállamok is ezt teszik, nem elszámoltathatók a, a polgárok felé az országomban 10 milliárdot kell megsporolni az állami kiadásokban, és érdekes lenne, ha a tagállamok visszamennének a polgáraik, hogy az ITER-re vagy a Galileóhoz ilyen örül pénzeket költünk, ez a főpont a Galileó. Megvan a korábbi véleményem, ezt fenntartom. Akarok egy költség-haszon ebben a témában, meg akarom nézni a költségeket, meg akarom nézni az előnyöket, amit termel. Jó, az iternél nincs egyelőre profit, de a Galileónál meg kéne nézni, hogy mit kapunk a pénzünkért. És az Európai Bizottság ebben sötétben tart bennünket amit kapunk, azt hivatal, nem hivatalosan kapjuk, de hivatalosan nem tájékoztatnak bennünket arról, hogy mi történik valójában. Ami pedig a kutatásfejlesztési eh, aspektusokat illeti, világos, hogyha az iparról beszélünk, akkor a pénzt nem lehet elvenni a kutatásból, meg a fejlesztésből, mert az iparpolitika nem azt jelenti, hogy a Galileónak nincsen kutatásfejlesztési aspektusa, vagy a gms e nek nincs ilyen. Eh, teljesen logikus, hogy az ilyen tevékenységet a 2020-as költségvetésből, Horizon 2020-as költségvetésből kell finanszírozni. A világűr aspektusokat, mint például az IT-t, egy olyan technológiának kell látni, amely lehetőséget teremt, ami fel, lehetővé teszi, hogy növeljük a versenyképességet, hogy kihívásoknak eleget tegyünk, és itt az űrpolitika segíthet, a GMIS e ebben segíthet nekünk, hogy hatékonyabbá tegyük az ilyen jellegű politikánkat. Ezt így kellene látnunk a kutatásfejlesztés szempontjából. Ezt az utolsó pont pedig a katonai aspektus. Nem vagyok naív ember. Tudom, hogy fegyveres erőkre szükség van, hogy a világűr itt lehetőségeket teremt a hírszerzésre például, a felügyelet, vagy egyéb célokra, de kommunikációs célokra is felhasználható. Miután ezt elmondtam, amit nem szeretek, az az, hogy a Galileo katonai aspektusa, vagy a gms ről is mondhatnám potenciálisan, a költségvetésen kívül van, a védelmi költségvetésen kívül van. Például, hogyha ez a bizniszkéz része, megnézzük, mit profitálunk, az egy katonai eredmény, előny, amihez jutunk, de ezt a részt a tagállamoknak a védelmi költségvetésükből kell biztosítani. Hogyha egy egységes európai védelmet akarunk, az nekem jó, de az ennek megfelelő költségvetést biztosítani kell a bizottságnak, az Európai Bizottságnak, de nem adhatunk a, katonai, a nemzeti katonai szervezeteknek eh, ingyen ebédet az űrpolitikánkban. Eh, nem vétozom én meg a katonai felhasználást, de, meg kell, de aki felhasználja, az fizessen. Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságtól, González úr kíván-e szólni? Talán igen, vagy nem. Valaki más, nem tudom, hogy ki felelős ezért. Hát kezdjem azzal, hogy ez a jelentés nagyon segíti az Európa Bizottság munkáját és a közleményünkkel kapcsolatban. Sok hozzászólás hangzott el, aggályoknak is hangot adtak, elsősorban a GMES finanszírozásával összefüggésben. Ehhez most nem kívánok, kívánok külön hozzászólni, mert erről a bizottság már szólt eleget és javaslatokat dolgozott ki Eh, miszerint az EU költségvetésén kívül kell majd finanszírozni a GMES-t. Viszont amiről szeretnék szólni, az az, hogy néhányan felvetették, nem elég a transzparencia, nem kapnak a képviselők elég adatot. A bizottság elkészített egy jelentést az Európa európai műholdas és navigációs program felülvizsgálatáról idén januárban, és ebben külön kitértünk a Galileóra. Természetesen a következő több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos közlemény majd nem egyszerű, de nagy fejezetet fog tartalmazni. A rendelet tervezetre vonatkozó javaslatot is hamarosan beterjeszti a bizottság a Galileóra és a GMES-re vonatkozóan egyaránt. A rendelet tervezetet azután majd kiegészíti egy hatásvizsgálat, ebben részletezzük a, mind a két programnak a business case-ét. A tisztelt parlamenti képviselők tehát látni fogják, hogy nem ködösítünk, nem rejtünk el semmit, elmondjuk, hogy milyen gazdasági megfontolások húzódnak meg a javaslatok mögött. A bizottság álláspontja az, hogy a legfontosabb a nyitottság, megosztjuk a rendelkezésünkre álló információkat, számokat, átadjuk megfelelő módon, próbáljuk alátámasztani, indokolni, hogy miért szükséges ez a két program. Nagyon köszönöm. Patricello kíván még valamit mondani előadóként. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzászólásokat. Nagyon érdekes dolgokat mondtak. Természetesen még javítani kell a jelentésem szövegén, a módosítóindítványok indítványok segítségével, illetve a közös gondolkodásunk folyamányaként. Szeretnék valamire reflektálni abból, amit Glante úr mondott, a saját hozzáférés a világűrhez, ez volt ez a kérdés. Én azt mondtam, hogy erre szükség van, az önálló űrpolitika együtt jár egy stratégiával, ami szerint legyenek Európából indított műholdak. Nem tudunk ilyen politikát, űrpolitikát elképzelni, anélkül, hogy ne legyen egy saját iparágunk, amely a műhold kilövésekhez szükséges berendezéseket előállítja. Egy másik fontos kérdéskör a finanszírozás az egész projekteket alapvetően ez határozza meg, hogy hogyan történik a finanszírozásuk. És ezzel kapcsolatban még szükség lesz arra, amit ugye a bizottság is elmondott elmondta a véleményét a GMES finanszírozásáról, de emellett nekünk, a szakbizottságnak is, saját magunknak is gondolkoznunk kell erről a kérdésről. Röviden még annyit mondanék, hogy a következő napokban lesz lehetőségük arra, hogy akár a következő hetekben is, hogy elkészítsünk közösen egy olyan szöveget, amelyet a többség el tud fogadni, meg tud szavazni, és ennek eredményeképpen is előre tudunk lépni majd az űrpolitikában, ami stratégiai jelentőségű az EU minden ország e, ipara e, számára. Nagyon fontos ágazatról van szó, és jelenleg e, válság van, Európában is a tagállamokat gúzsba köti a válság, és valóban ez is egy lökést adhat a gazdaság fejlődéséhez, és megint meg, újra erősítheti a bizalmat azok körében, akik ezen a területen dolgoznak. Ez egy olyan, erre valamennyinknek szükségünk van. Philip Lambert kért ismét szót, csak 40 másodpercet kérek, a bizottság képviselőjéhez fordulok a jelentés, amit idén beterjesztettek, az szinte üres volt. Ön azt mondta, hogy tele volt számokkal. Én láttam sok számot ugyan, de nem hivatalosan, úgyhogy majd délután kapni fog ön tőlem egy írásos kérdést. Kötelezettséget kell önnek vállalnia, hogy a pénzügyi beszélések hogyan néznek ki, egy milliárdról volt szó a következő évben, milyen költségprognózisokat, ezeket az adatokat fogom kérni öntől rendben van, akkor megvárjuk, hogy ez a kérés megszülessen, és a válaszok is. Október 12-e déli 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm szépen, ma lezártam a napi rendet, délután majd ismét valamennyien találkozunk a csodálatos közmeghallgatáson.